Mindenkit szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Kérem, szépen foglaljanak helyet. Tisztelt európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők. Kérem, foglaljanak helyet, és kérem, figyeljenek, és figyeljünk, hogy tartsuk be az időt, még jobban, mint korábban. Given the fact that having... Ugyanis ma délután két ülésünk is lesz, a hármas szekció az adatvédelemmel és a bűnöldözési kihívásokkal foglalkozik. És a negyedik szekció, amely az adatkezelők és adatfeldolgozók a magánszektorban és a foglalkoztatási szektorban tévával foglalkozók. De ezelőtt Tehát mielőtt Dimitrios Trutsas és Sean Kelly urak, akik a moderátorai lesznek ennek a két szekciónak, elkezdenék a munkát. Az Európai Bizottság alelnöke Vivian Redding fogja megnyitni az ülést. Ő a, az alapjogi és a jogérvényesülési témáknak a felelőse. Épp ezért kulcsfontosságú szerepet játszott a bizottságban a kezdeményezések elindításában, mind az adatvédelmi irányelv és irányelv tervezet és rendelet tervezet elindításában. A ma délutáni és a holnapi szekciókat ezekkel a témákkal töltjük ki. E, először Vivian Redding bizottsági alelnök fog hozzászólni, és Eh, hozzá lehet majd szólni, és kérem szépen eh, tegyék fel a kezüket, akik szeretnének hozzászólni, hogy felírhassuk a nevüket, és Reding asszony előadása után megnyitjuk eh, ezt a kérdésfelelet szekciót. Reding asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és alá, alá, uraim, nemzeti és európai parlamenti képviselők. Először is szeretném elmondani, hogy a napi rend mély benyomást tett rám. Az Európai Parlament egy nagyon gazdag munkaprogramot állított össze, amely szükséges ahhoz, hogy a megválasztott képviselőket akiknek az a felelőssége, hogy az állampolgárok jogairól gondoskodjanak egy részről, és a jól működő gazdaságról a másik részről, hogy őket összehozza akár európai, akár nemzeti parlamenti képviselők. Igaz, hogy a mai eszmecsere az egy új időszaknak a kezdete az adatvédelem történetében ugyanis az itt megválasztott, kiválasztott témák valóban központi kérdései az adatvédelmi szabályozásnak. Hogyha az alapelvékről az egyén védelme a gazdaság fejlesztése, a, a jogszabályok végrehajtásának a kihívásai, mind olyan kérdések, amelyekben a kormányoknak következetesen és hatékonyan kell eljárni. Mindezeket a kérdéseket már na, ö, megjelöltük, most a válaszokat kell rájuk megtalálni. Az önök által választott téma nem, témát nem lehetett volna ennél jobban kiválasztani. Ugyanis a bizalom kérdése a globalizált világban, világban a központi kérdése a feladatainknak. Tudják, hogy az európai adatvédelmi szabályok 1995-ig nyúlnak vissza. Ez még az internet előtti időszak, amikor még a, lakátok, a lakásoknak a nagy része nem volt az internet, és a Facebooknak a megteremtője 8 éves volt, és a cloud computingban a, a felhő, az tulajdonképpen csak egy sűrített levegő volt. Azóta a gazdaság ban a, a személyi adatok nagyon értékes eszközökké váltak, és 40%-kal növekszik évente az adatoknak a száma. Tehát tulajdonképpen valutája az adatok ennek az új digitális gazdaságnak. És akár, mint a többi valuta, ahhoz, hogy sikeressé váljon, szabadon kell, hogy áramoljon. Az adatvédelmi reform ezt próbálja biztosítani. Egyetlen szabályrendszert akar kialakítani az egész belső piac számára, és tudjuk, hogy bármilyen valuta szabad áramlása egy nagyon értékes árut feltételez, ez pedig a bizalom. És csak amikor a, biztosak a fogyasztók abban, hogy az adataikat megvédik, hogy rábíz, akkor fogják csak rábízni a vállalkozásokra és a hatóságokra. Hölgyeim is, uraim, a bizalom bizony tűnik. 70%-a az állampolgároknak úgy gondolja, hogy a személy adataikat más célokra felhasználhatják, mint amelyek, amilyen célból gyűjtötték őket az vállalkozások. Hogyha ezt a trendet nem tudjuk megváltoztatni, visszafordítani, hogyha nem, lehet, nem lesznek megbízható, következetesen használt szabályok, akkor baj, baj lesz ugyanis a fogyasztók nem fognak bízni bennünk, és a digitális belső piac nem fog olyan módon fejlődni, mint ahogy amilyen lehetőségei erre vannak, ugyanis a digitális belső piacban vannak potenciálok. A cloud computing az már is átalakítja az üzletágat, mert lehetőségeket teremt, és hatása lehet a GDP-re, 100 ezer milliárd euró értékben 2020-ra. Tehát valós változást látunk, és épp ezért megpróbálunk, megpróbáljuk az EU-ban ennek a, az elfogadását könnyíteni, és az akadályokat eltávolítani. Van egy nagy akadály, ez pedig ahogyan az emberek érzékelik, hogy a technológia milyen kockázatokat hoz magával. Amikor emberekről beszélek, akkor állampolgárokról, egyet, egyénekről beszélek, és hogy akik aggódnak amiatt, hogy mi történik az adataikkal, vagy pedig szolgáltatók, akik az, a cloudokban lévő adatok miatt aggódnak. Tehát itt a, ez az akadály, a legfontosabb akadály, ez a bizalom akadálya. Ezért javasoltam azt, hogy vár, változtassuk meg, reformáljuk meg a adatvédelmi szabályokat, és hogyha ezt az új digitális térséget létre akarjuk hozni, akkor ezt sürgősen kell tennünk. Gratuláljuk a LIBE szakbizottságnak, hogy az idei kormányközi gyűlésnek, ülésnek a témájául az adatvédelmet választották. És gratulálok ehhez az ambiciózus tervhez, amelyet Albrecht és Drutzás jelentéstevő urak alakítottak össze. Hiszen ez fogja megteremteni azt a bizalmat, hogy sikerül egy politikai megállapodást elérni a reform csomag témájában az ír soros elnökség és a ciprusi soros elnökség alatt. A második munkadokumentumot üdvözölöm, és a jelentés tervezetet várom az elkövetkező hat hónapokban, hiszen ez lehetővé teszi, hogy az eszmecsere tovább haladjon. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy teljes támogatásban részesíti a bizottság ezeket a témákat, és a parlamentet is, és a tanácsot is támogatja egy, ebben, hiszen együtt kell az adatvédelmi szabályokat a 21. századhoz igazítani. A mai ülés azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket az Európai Parlament feltett önöknek, önök pedig írásban válaszokat adtak ezekre. Sok eszmecsere lesz, és én ezekből egy-két pontot szeretnék kiemelni, amelyek nagyon jelentések. Önök a nemzeti parlamentek képviselőiként nyilvánvalóan a reformcsomag és a nemzeti jogszabályok kapcsolatára különösen nagy figyelmet fordítanak. Megkérdezik, hogy a bizottság miért rendeletet és nem irányelvet akar ezekkel kapcsolatban megfogalmazni világosan szeretném leszögezni, én azért javasoltam egy rendeletet, mert ez az egyetlen módja, hogy elérjük a célkitűzéseket, hogy elkerüljük a széttagoltságát az egységes piacnak, és hogy biztosítsuk a hatékony végrehajtását a védelmi, adatvédelmi szabályoknak. Az irányelv, amely 95-ben született meg, 27 különböző és gyakran egymásnak ellentmódó adatvédelmi szabályokat eredményezett. Tulajdonképpen ez egy nagy mozaik a követelményeket és a normákat illetően, amely nagyobb és szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terhet tett a, a tagállamok vállára. Az európai vállalkozások amelyek évek óta panaszkodnak már a, a problémák miatt és a költségei miatt, annak, hogy a 27 egymásnak ellentmondó szabálynak kell megfelelni a belső piacon, az egységes belső piacon. A rendelet pont ezt a jogi széttagoltságot szünteti meg, és jogbiztonságot vezet be, úgy, az, azzal, hogy harmonizált szabályrendszert vezet be, tehát egy olyan belső piacot hoz létre, amely nyitott lesz tudatában vannak, hogy, vagyok annak, hogy van egy olyan vita, amely a magán és az állami ágazatban folyó adatvédelemről szól. Nem mondok itt újat, hiszen már a 95-ös irányelvben sem tettünk különbséget a magán és az állami szektor között. Tehát alapvetően nem változtattuk meg a már meglévő jogi helyzetet a különbség a magán és az állami között tulajdonképpen nem világos teljesen, és a technológiai változások még jobban eh, elhomályosítják ezt a különbséget, homályosabbá teszik ezt a különbséget. Nos, a helyi közösségben az adatokat egy cloudba töltik, amelyet, amely munkát egy magán cég végzi el. Na most hát akkor ez állami magán, és a kettőt hogy lehet összehozni? A jogászok számára is ez egy érdekes kérdés, de igazából nincsenek világos szabályok a, a vállalatok számára, a magánvállalatok számára. Nos, mit jelent ez? Hogyha különbséget teszünk, akkor az most jogos? Nem, nem jogos. Ugyanis vannak Ugyanakkor vannak olyan esetek, ahol ez a különbségtétel jogos, hiszen amikor hatóságok feldolgoznak adatokat, olyanokat, amelyek közérdekre tartanak számot, nem pedig bele egy jóváhagyás vagy más ö, alapokon, mint például az adózás, Ilyen helyeken a rendelet azokat a helyzeteket határozza meg, ahol egy másfajta megközelítés jogos, de az állami szektornak ugyanolyan szabályokat kell követni, például az adatalanyoknak a jogait illetően többek között. És ez mind az állami, mind a szektort ugyanúgy érinti. És nem szabad elfogadottnak tekinteni, mint ahogy sok példáját látjuk ennek a világban, hogy az állami szektor mindig fogja ezeket a szabályokat követni, hogyha nincsenek törvénybe foglalva. Az új adatvédelmi környezetben a Nemzeti Parlamentnek fontos szerepe van. A javasolt rendelet olyan területeket határoz meg, amelyek nagyon érzékenyek nemzeti szinten, és amelyet a nemzeti jog körébe utalnak. Például, hogyan lehet az adatvédelmet és a véleménynyelvetás szabadságát kiegyensúlyozni milyen feldolgozás jogos, legitim. Hogyha a tagállamok az általános elveit követik ennek a rendeletnek, akkor ők maguk is hozhatnak jogszabályokat, sőt, kell nekik jogszabályokat hozni a vélemény nyilvánítás szabadságának területén például. És ez egy észszerű megoldás, ugyanis a rendelet elismeri, hogy vannak olyan területek, amelyek nagyon érzékenyek a bizonyos tagállamok számára, és ott azt a tagállamra kell hagyni ezeknek a megoldását. A nemzeti parlamentek olyan kérdéseket is feltettek, amelyek a bizottság és a nemzeti hatóságok kérdését feszegették. A bizottság szerepét illetően tudatában vannak annak, vagyok annak, hogy sok aggályt fogalmaztak meg arról, hogy milyen hatásköröket kap a bizottság a delegált vagy a végrehajtási jogi aktusok hozatalában. A rendelet tervezet szándékosan technológiai szempont, semleges technológiai szempontból. Tudják ugye, hogy nehéz egy olyan rend, egy rendeletet létrehozni, hosszú ideig tart, és nem lehet a rendeletet minden alkalommal megváltoztatni, amikor a technológia is megváltozik. Tehát a technológiai változásokat nyomon kell követni, kísérni kell, és nem akadályozni őket. Az innovációt és a fogyasztói gyakorlatok változását figyelembe követni kell tudni ennek. Épp ezért a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusokról van szó ezekben a rendeletben, azért, hogy ezeket a szabályokat a jövőbeli technológiai változásokhoz igazíthatjuk, anélkül, hogy hogy a, ez a rendeletet befolyásolná. És a Lisszaboni szerződés a delegált és végrehajtási aktusokról épp ezért rendelkezik. Mindezek után nem hiszem, hogy elvileg ö, szemben lehet állni a delegált aktusoknak a felhasználásának az elvéhez, elvével. De persze vannak különböző delegált aktusok, és hajlandó vagyok megvizsgálni a delegált aktusoknak a hatáját és a számát, és hogyha a jogalkotók úgy látják, hogy szükséges korlátozni ezeket, arra a szükségességre, amikor a jövőbeli technológiai eh, fejlődést bele kell venni a rugalmasságba. Épp ezért szeretném önök, az önök véleményét hallani a különböző hatáskörökről, és javasoljanak alternatívákat erre. Hogy segíthessek e, e, ebben a gondolatmenetben, A jogalkotási aktusban részletesen szabályozni azt jelenti, hogy a rogalmasságot már eh, nem tudjuk alkalmazni, tehát ezt el kell kerülni. Hogyha túl sok elemet hagyunk a tagállamokra, mármint hogy ezt szabályozzák, akkor eltérünk az egyenlő esélyek alkalmazásától a nyitott piacon. Ezen kívül az ágazat specifikus jogalkotás az komplikálja, bonyolítja a jogalkotást. És a viselkedési kódeszek nem lesznek elegendőek a széttagoltság elkerülésére. Ugyanakkor, mint mondtam, mindegyik delegált aktust egyenként kész vagyok megvizsgálni, azért, hogy lássuk, hogy ezek szükségesek-e, vagy pedig más megoldást kell találnunk. A második elem, mi a, a kapcsolat a bizottság és a nemzeti adatvédelmi hatóságok között. A nemzeti adatvédelmi hatóságok továbbra is az adatvédelmi szabályok végrehajtásának a gerincét alkotják. De ezt ők választ, ezt akarattal választottuk, hiszen egy logikus belső piaci alakulásban lehetett volna egy fejleményben lehetett volna egy központi hatóság az egész egységes piacra. De én nem ezt választottam, hanem az nemzeti adatvédelmi hatóságok kezébe tettem ezt a feladatot, akik a munkájukat összehangolják egymás között. Ez pedig megerősíti majd a véleményeik súlyát, harmonizált megközelítést fog biztosítani bármilyen európai illetékességi kérdésben, akár egyes esetekben, vagy általános adatvédelmi kérdésekben, és hogyha ezek a hatóságok segítik egymást, akkor a közbelépési, fellépési hatalmukat is erősíteni fogják és hogyha 1500 adatvédelmi szakembernek a véleményét figyelembe veszik Európában, az már nagy súlyt jelent. Akár a kormányokkal szemben, akár a bizottsággal szemben, akár a kereskedelmi világgal szemben. A bizottság szerepe ebben a következetességi mechanizmusban világos. Ez pedig az, az utolsó ö, fok, fok ö, ebben a folyamatban. A bizottság csak akkor lép közbe, hogyha az EU jogszabályoknak való megfelelés kétséges. Vagy hogyha egy következetlen alkalmazásnak a kockázata áll fenn az adatvédelmi szabályok esetén. Itt nem új dologról van szó, hiszen ez a mechanizmus más szakpolitikai területeken is létezik, például a távközlési ágazatban, és ott jól működik. A bizottságnak nem áll szándékában hogy egy szuper adatvédelmi hatóság vállaljon, hiszen ez nem is volt a mi feladatunk, nem is lesz a mi feladatunk, nem is lehet a mi feladatunk. Az egyes eseteknek e, a e, megítélése az az adatvédelmi hatóságok feladata körébe tartozik, nem a bizottságéba. Csak akkor, hogyha általános kérdéseket vetnek fel ezek az egyes esetek, akkor léphet fel annak a szükségese, hogy utolsó uh, fokként egy bírónak, bírói szerepet kelljen, hogy ellátszunk, de ez a kivételje lesz nem a szabály. Vannak más fontos kérdések is, amelyeket a nemzeti parlamentek felvetettek, ez pedig a rendelet és az irányelv kérdése. Az én szempontomból és a parlament szempontjából is az irányelv és a rendelet egy csomagként kell, hogy megtárgyalva legyen az európai állampolgárok szabadsága és biztonsága ugyanazon érem két oldala. Ezek, ez két szakpolitikai célkitűzés, amelyet úgy kell elérni, hogyha megreformáljuk az adatvédelmi szabályokat az Európai Unióban két évi konzultáció után, amikor mindegyik érdekelt felet bevontuk, a tagállami hatóságokat beleértve, megértettük, hogy a jelenlegi szabályok, amelyek a, a kerethatározatban vannak, azok nem kielégítőek. Nagyon sok szabály van, különböző jogi eszközök, és nem világos, nem, világos, hogy ez az információ cserétnek a sima áramlását nem segíti. A 2008-as kerethatározat, amelyet az irányelv fog helyettesíteni, csak határokon átnyúló folyamatokról szól. Egy másik kérdés az önök részéről azt érintette, hogy a belső kommunikációt miért terjesztettem ki a határokon átnyúló kommunikációra. A gyakorlati szakemberekkel való hosszú konzultáció után eh, arra a következtetésre jutottunk, hogy igazuk van. A rendőrség és a bűnöldözési szervek nem tesznek különbséget a határon átnyúló és a belföldő adatfeldolgozás között nem lehet mindig előre látni, hogy az egyik tagállam által összegyűjtött személyi adatok, azok nem lesznek-e tárgyai a határon átnyúló adatcserének. Tehát épp ezért a biztonsági erők nem tudnak különbséget tenni ezek között a mindennapi munkájukban. Például a bűnöldöző téren egyetlen, például vannak olyan adatok, amelyeket nemzeti és más tagállamoktól begyűjtött adatok lehetnek, és így nem lesz hatékony, hogyha két különböző adatbázist hozunk létre ezen adatok számára, hiszen ezek egybe tartoznak. És nem lenne hatékony, hogyha különböző adatvédelmi szabályokat alkalmazunk olyan adatoknak, amelyek egyetlen adatbázisban vannak a belföldi és határ, át, határokon átnyúló adott feldolgozási szabályok megállapítása nagyon művi lenne, mesterkélt lenne. Például, hogyha egy gyanúsított egy európai elfogatási parancsnak a, az alanya, akkor az adatait az ECRUS rendszerben tartják nyilván, és ez a nemzeti adatokat azonnal határon átnyúló adatokká teszik. És a, tulajdonképpen a rendőrség azt sem tudja, hogy ez most nemzeti, vagy pedig a határokon átnyúló adat. Én meghallgattam a rendőrségi, a bűnöldöző és a bírósági szakembereket, és ők nem tettek ilyen különbséget és a mögötte lévő racionálé az ugyanaz, mint az egész rendeletben és az irányelvben, és pedig az egyszerűsítés, amely az adatcserének a sima áramlását biztosítani, és a bűnöző szervek együttműködését. Vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek ellenzik azt, hogy nemzetközi szerződéseket módosítsanak, melyeket az irányelv hatába lépése előtt írtak alá. Tehát azt kérik, hogy amennyiben ezek a megállapodások nem felelnek meg, nem kompatibilisak a jövőbeli irányelve, akkor mi is a teendő? Ez a kérdés merül fel. Nos, a szerződés elég egyértelműen fogalmaz. A tagállamoknak kötelező a két kétoldalú megállapodások kompatibilitását biztosítani a szerződéssel, illetve az Európai Uniós szabályokkal illetve, idézem, megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiányosságokat orvosolják. Itt az idézet vége. Tehát ennyi szerepel a szerződésben, és nézzük, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatba átültetni. Nos, ez a kölcsönös bizalomon alapul a tagállamok között. Felt feltételezzük, hogy a szerződést érvénybe léptetik, illetve ami az adatáramlásokat illetik, az adatok átadását harmadik országoknak, nos ez nem az ökkenőmentes együttműködés példája, hiszen lehet, hogy egy magasabb védelmi szintet biztosító tagállam egy alacsonyabb védelmi szintet biztosító tagállamnak adna át adatokat, de hát nem így akarjuk, hogy működjön az Európai Unió. Azt akarjuk, hogy biztonsági szempontból zöggenőmentes legyen az adatáramlás. És természetesen azt látom, hogy a jelenlegi megállapodások felülvizsgálata szükséges, de azonban ez administratív terhet jelent, és ezért az irányelv egy öt éves átvizsgálási, felülvizsgálási időszakot nevezett ki, és ez sokkal kényelmesebb, hosszabb, mint a korábbi két éves időszak. Az irányelv lehetőséget biztosít azonnali adatáramlásra, például életbevágó érdekek, érvényesítése esetén, vagy pedig, ha a közbiztonságot érinti egy-egy ilyen fellépés. Tehát természetesen e, ezekben az esetekben ez lehetséges. A jövőben is így kell, hogy legyen. Úgy látom, hogy az elnökünk a napirendet nézegeti, ezzel le is zárom a bevezető előadást, és remélem, hogy választ tudok majd adni a kérdésekre. Köszönöm, elnök. Thank you, Commissioner Redding. Yes, you're right. This morning we managed to... Nos, mondja az elnök, igen, sikerül az időkereteket betartani. Sikerült ma délelőtt, és reméljük, hogy ez ugyanígy lesz a délután folyamán. Két panelre is sor kerül a ma délután folyamán ezelőtt kérdésekre és válaszokra is sor kerül. Itt azt látom az elnöki jegyzetben, hogy hatan kértek szót, tehát két percben biztosítok felszólalási időt mindenki számára. Először Bolin úr kapja meg a szót először a svéd parlamentől, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen azt is, hogy lehetőségünk nyílik ezen kérdések megvitatására. Az irányelvről szeretnék szólni. 2008-as határozatra nyúlik vissza a szabályozás, ez pedig a személyes adatok kezelésére vonatkozik a rendőri, illetve igazságszolgáltatási együttműködésre vonatkozóan, határon átnyúló együttműködésre vonatkozóan, és az irányelv tervezett, ahogy ön is elmondta, kimondja, hogy a belső adatcsere is a hatáskörbe tartozon. Nos, a svéd parlamentben úgy gondoljuk, hogy ez a szubszidiaritással szembe megy, hiszen A nemzeti hatóságoknak kell föllépniük, amennyiben bűncselekményről beszélhetünk, a szubszidítás értelmében, hiszen egyébként a, a Nemzeti Büntető Törvénykönyvvel kerülnénk összeütközésbe. Nagyon rövid idő telt el a kerethatározat végrehajtásának ideje óta, illetve annak a kijelölt dátuma, dátuma óta, ez 2010 decembere volt, Úgy érezzük, hogy túlságosan korai lenne következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy ez a keret határozat mennyiben működött. Szeretnénk, hogyha erről elmondaná véleményét. Köszönöm. A német Bundestagból Eichenbach úré a szó. Vielen Dank. Nagyon köszönöm. Mindenek előtt hadd támogassam azt a célt, ami a rendeletben is megfogalmazásra került. Magas szintű harmonizáció a helyes út. Nálunk Németországban az Alkotmánybíróság már rámutatott arra, hogyha a nemzeti védelmi szint alá megyünk, akkor azzal igazából megkérdőjeleződik az európai jogszabályalkotás értelme is. Két kérdésem van. Az első az az, hogy lát-e közvetlen összefüggést az általános adatvédelmi irányelv és az adatcserére, adatvédelemre vonatkozó, eh, tehát rendőrségi adatvédelem eh, eh, és adatcserére vonatkozó irányelv között, vagy pedig lehet, hogy ez a két dolog külön időkeretben valósul majd meg. Aztán a második kérdés a nemzetközi megállapodásokat érinti. Tehát a kérdésem, hogy mindez mit jelent az Egyesült Államokkal és más országokkal megkötött egyezmény vonatkozásában. A Safe Harbor egyezmény, ez mit jelent ez azokra az adatokra nézve, amelyeket ugyan az Egyesült Államokban vagy Európában szednek, begyűjtenek, de viszont mégis máshol dolgoznak fel. Aztán a harmadik kérdés az az, hogy, az, hogy van-e itt egyetértési kötelezettség. Ugye megvan az, hogy az adott céljait még nem minden esetben, de sokszor támogatni kell, és szerintem a 19-es cikkben ennek ellent mondanak. Nem tudom, hogy ezt a hozzájárulás egyetértési kötelezettséget nem kellene általánosan tartani. Mire gondolnak itt pontosan? Elvileg meg tudnánk, megtarthatnánk a magas szintet, ezzel kapcsolatban is már pár dolgot említettek. Pedro Gómez, ez lenne, és vagyok képviselő Csak gracias. Eh, köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Köszönöm szépen a kezdeményezésért is, az ülés összehívásáért is. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Fölmerült annak a lehetősége, hogy a rendelet hatáskörét bővítsük, utalva a rendőrök adatokhoz való hozzáférésére legyen az személyes vagy üzleti adat. Nos, ez a probléma, hiszen hiányoznak az erre vonatkozó konkrét szabályok, gondolok itt a magáncégekre, illetve a nem rendőri erőkhöz tartozó személyekre, hiszen esetleg az ő munkájukhoz tartozik az információszerzés, a hírszerzés, akár az üzleti információk megszerzése illetve a személyes adatok vizsgálata. Tehát úgy tűnik számunkra, hogy nem elegendő az általános rendelet, ennél ambiciózusabbnak kell lennünk. Létre kell hoznunk egy olyan keretet, amely szabályozná az ilyen cégek és nyomozó információs, információszerző személyek munkáját esetleg egy nyilvántartást lehetne létrehozni, és itt egy administratív ellenőrzést vagy engedélyezést lehetne végrehajtani, valamint bizonyos elveket kellene lefektetni az ilyen személyek fellépését, illetve például azt a kritériumot, hogy valóban szükség van-e arra, hogy hozzáférjenek egy adatbázishoz. A cél kritériuma az arányosság kritériuma. Tehát egy olyan rendeletet szeretnénk látni ebben a szektorban, amely a nyomozás során az adatokhoz való hozzáférést biztosítja, de védi is. Most pedig eh, Ensz úr kapja meg a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönettel tartozom Reding alelnök asszonynak a előadásáért, illetve köszönöm a megosztott gondolatokat, ezeket támogatjuk, és reméljük, hogy egy új jogszabályban benne lesznek. Egyetlen egy dologot szeretnék kiemelni, ami nélkül az adatvédelmet nem lehet garantálni. Az adatbázisok biztonságáról van szó, gondolok itt a személyes és az érzékeny jellegű, kényes jellegű adatokra. Van egy új irányelv, amely bünteti a kommunikációs visszaéléseket, és az adatvédelmi visszaéléseket. De mire is van szükség? Arra, hogy az adatbázisok biztonságosak legyenek, és ezt garantálni lehessen, tehát a szankciókon túl a visszaélések esetén még határozottabban föl kellene lépni a kiberbűnözés ellen. Konstantin von Konstantin úr következik, igen, nagyon köszönöm. Köszönöm alelnök asszony. Köszönöm a bevezető előadását. Az adatvédelem abszolút kulcsfontosságú a jövőbeni fejlődés szempontjából, és elejét veheti a fórum shoppingnek és más jelenségeknek, amit az elmúlt években láttunk így véleményem szerint ez a rendelet egy hatalmas esélyt jelent. Ennek ellenére felmerül a kérdés, hogy az adatvédelmi irányelv Ja, szemben ugye felmerül az adatokkal való takarékos eljárás, kérdése is. Tehát meg kell nézni, mit lehet tenni ezzel, mit lehet tenni öm, esetleg közösen azokkal a civil szervezetekkel, akik érdekeltek ezen a területen. Öm, nem tudom, hogy az adattárolási irányelv kapcsán nem kéne őket bevonni. Köszönöm. Romero López asszony következik Európai Nagyon köszönöm, és eh, Rening asszonynak is köszönöm. Egy kérdésem lenne, miért foglalkozunk az utas jogokkal, az utas adatokkal foglalkozó irányelvvel, amikor először ezt kellene inkább elfogadni, ezt az irányelvet. Ugye azt gondoltuk, hogy ott nem tudunk tovább lépni, mivel látszóan felmerültek nem arányos megfelelő lépések. Nem tudom tehát, hogy ez az javaslat tényleg megfelelő az Egyesült Királyság ugye gyakran például kimarad, de most mégis részt szeretne ebbe venni, azért, hogy nyomást gyakoroljon. Szóval nagyon sok szempont merül fel, amire figyelemmel kell lenni érzékeny adatokról, kényes adatokról van szó, utazók adatairól, és így tovább. Tehát ezeket az szempontokat mind-mind figyelembe kellene venni, és megfelelő sorrendben eljárni. A nemzeti parlamentekben még nem foglalkoztak ezzel az ezekkel az adatvédelmi kérdésekkel. Elég kevés országon foglalkoztak ezzel egyáltalán nem tudom, nem gondolja biztos azt, hogy ezt a nagyon fontos témát először a nemzeti parlamentekben kellene megvitatni, hogy egyáltalán akarják, hogy itt harmonizáljunk valamit? Köszönöm. Biztos asszony, a szó. Azt szeretném, hogy segítsen nekünk tiszteletben tartani az időkeretet, és a következő 10 percben igyekezzen összefogni a válaszát. Hát, most már látják, hogy hogy működnek a dolgok az Európai Parlamentben, de egyéb iránt persze jön a főnök, elfogadom, hogy elfogadomt kért tőlem. Mit tettünk? egy irányelvből rendeletet csináltunk annak érdekében, hogy a töredezettséget, a különbségeket elkerüljük, és közös szabály legyen a kontinensünkön, ami a cégeket is segíti, hogy tudjanak fejlődni a közös piacon, és a polgárok számára is egyértelművé tegye, hogy igenis védjük az adataikat. A keret megállapodással nem így jártunk el, ott abból nem rendeletet csináltunk, ezzel elismerjük azt, hogy a keret megállapodás, amely a biztonsági és rendészeti aspektusokat is magába vonja. Ebbe láthatóvá válik, hogy itt tényleg figyelemmel vagyunk az egyes nemzeti szempontból fontos kérdésekre, kényes kérdésekre, amelyeket nemzeti szabályokkal kívánnak ugye szabályozni. Ez volt az ok és így tudjuk tiszteletben tartani a szubszidiaritás elvét, és így nem kerülünk összetűzésbe a nemzeti büntetőjoggal. Ezért van az, hogy nem ö, rendeletet csináltuk ebből, tehát, hanem irányelvet. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy az új Lisszaboni szerződés adatvédelmi szempontból nem tesz különbséget a magán és az állami között, mivel az adatvédelmet egyforma szinten kell biztosítani, és az alapjogi karta is egy horizontális megközelítést, egy horizontális szintet javasol. Mi a helyzet a, a védelmi szinttel az és tagállamokban? Jobb lett volna -e, hogyha teljesen külön vesszük az irányelvet és a rendeletet. Én a magam részéről ezt egyértelművé tettem többek között a szerződés és a karta a horizontális jellege miatt nincs lehetőség arra, hogy az egyik területen figyelembe vegyük ezeket a vonatkozásokat másik területen ne. Ezért is jártunk el így csomagban az irányelvel és a rendelettel. Ez az egész tehát egy csomagot képez. És igen, kísérletet tettünk a rendeletben arra, hogy legyen olyan javaslat, amelyet a legmagasabb szintű védelem biztosítva, a legalacsonyabb szintű védelemből indultunk ki, mivel úgy gondoljuk, hogy a személyes adatok védelme erős kell, hogy legyen. Safe Harbor. E tekintetben semmi sem változik, a Safe Harbor megmarad. Aztán, ami a hozzájárulást illeti, ez az adatfeldolgozás egyik alapvetése, de itt tényleges, valós hozzájárulás, tájékoztatáson, tájékozódáson alapuló hozzájárulás kell, egyértelművé kell ezt tenni. aztán ami a magán nyomozati vizsgálati munkát illeti, már csak a, már a kérdés azt mutatja, hogy nincs lehetőség arra, hogy egyértelmű különbséget tegyünk a magán és a közö szféra között, hiszen ez a kettő gyakran összefolyik. A parlamenti jelentéstevők is itt ülnek, ők hallották a kérdést, és hogyha szükség van arra, hogy megerősítsük a rendeletet e célból, akkor biztos vagyok abban, hogy a az előadók tényleg tesznek is ennek érdekében. Remélem egyet értenek, és megértik az hát, hogy nem kell itt különbséget tenni magán és köz célú felhasználás között, mivel ezek gyakran átjárhatók, és az adatvédelmi szintet ugyanúgy kell garantálni. Aztán személyi és kényes adaterületén erőteljesebb garanciára van-e szükség? A számítógépes kibertámadások a mindennapok részét képezik, és biztosak abban, hogy a tagállamok és más kontinenseken a partnereink is építik a lehetőségeiket ahhoz, hogy fel tudjanak lépni az ilyen kivertámadások ellen. De hát nagyon gyakran azok, akik ugye az új bűncselekményeket találják ki, azok mindig egy lépéssel azok előtt vannak, akik üldözik őket. De biztosítottam önöket arról, hogy ezen a területen gyorsan haladunk annak érdekében, hogy valami eredményre is jussunk. Aztán elütötték a forum shoppingot. Ez az egyik ok, amiért a magán versus köz kérdés alapján irányelve van eljárni nem jó, mivel nem lehet ugyanazt a szabályt máshol máshogy értelmezzék, és nagyon fontos, hogy legyen konzisztencia mechanizmus a nemzeti szabályozók között is. Hogy legyen köztük egy nyomás, legyen ők is, legyenek ők is hatással egymással, egymásra. Vizsgálják egymás munkáját, és, és Szerintünk az a rendelet, amit megfogalmazunk, azzal a forum shopping már nem válik lehetséges. Az adattárolással kapcsolatos kérdés németül válaszolom meg, mivel ez német vonatkozású kérdés. Nem fogok mindenkit untatni olyan témával, amit mások nem ismernek. Ez mindenképpen egy olyan probléma, amit Németországban meg kell oldani Németországban a legfelsőbb bíróság, illetve bocsánat, az alkotmánybíróság döntött úgy, hogy hatályon kívül helyezi a törvényt. Új mm, törvény kell tehát, kollégám Cecilia Malmström, aki a biztonsági kérdésekért felelős, ő elkészít e témában egy véleményt majd erről. Folyamatosan kapcsolatban van a német miniszterekkel ez ügyben. Aztán PNR. Szintén trükkös kérdés. Külön vita zajlik erről e nemzetközi megállapodások vonatkozásában van EU-s kompetencia, a parlament pedig konzultatív szerepet játszik. A parlament tudja, nem csak a PNR-ről van itt szó, hanem a SWIFT-ről is, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és a parlament végül is mindig hozzájárult ezekhez a szabályokhoz. Azt is tudják, hogy ahogy hogy jó magam is, és ö, Malmström kollégám is, rendszeresen idejövünk a Lévő Bizottságba, és beszámolunk a nehézkes, viszont mégiscsak jó irányba haladó tárgyalásainkról, annak érdekében, hogy keret megállapodásokat dolgozzunk ki az amerikai barátainkkal, és hogy ne kelljen mindig visszatérni az személyes adatok védelmére. Köszönöm. Thank you, Commissioner Redding. You've made your point. You've done your job. Köszönöm. Elmondta véleményét, elvégezte a munkát. Köszönjük mint mindig, mind az irányelv, mind a rendelet halad. Köszönjük, igyekszünk segíteni a munkájában. Most megnyitjuk a harmadik ülésszakot. Dimitrios Drucas kollégánk elnökli ezt az ülésszakot az adatvédelmi irányelvről és a bűnözés kihívásokról. Daniel Drewer, uh, Els de Basser, Anna, Field, Anna Fielder és Diana Alonso Blas uh, azt is kérem, hogy fáradjon ide a színpadra. Köszönöm. Yes. You want to come along? Mr. Drutzes, you take the floor. I will. Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την τρίτη ενότητα των εργασιών μου και ιδιαίτερα τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Köszönöm és köszöntöm mindannyiukat, köszönöm a, köszöntöm a Nemzeti Parlament képviselőit is. Először is elnézést kell, hogy kérjek, mivel <laughs> hamarosan el kell mennem. Eh, tudom, hogy nem túl szerencsés, és nem is annyira megszokott, hogy az elnök lelépjen, de röviden hadd <laughs> mondjam el. Görögországban nagyon fontos, meghatározó szakaszba jutottak el a fejlemények. Talán tudják, hogy Angela Merkel felkereste ma Atént, és felkértek, vagy meghívtak egy német vitára ma este. Elnézést, de ezt elfogadtam. De mindenképpen hasznos lenne, hogyha a görög hangot is hallanának a német médiában. Axel Foss kollégám azonban átveszi majd a helyemet, ő az árnyék jelentéstevő a néppárt részéről, illetve a Júri Bizottságban pedig a jelentés megfogalmazója. Ez is a görög-német együttműködés további kitűnő példája. Köszönöm erről is, Alex Tárd. Nagyon el, nem is húzom el a hozzászólásomat. ezzel kapcsolatban látják ugye a munkadokumentumban is. Két dolgot hangsúlyoznék most, aztán át is adom a szót a, az előadóknak. Mindenképpen nagyon fontos, hogy minden területen biztosítsuk a személyi adatok megfelelő védelmét, legyen az rendőri és igazságügyi együttműködés is. Nem szabad, hogy ilyen szigorúan megosztuk a területeket, az Európai Parlament ezért is kért egy egységes anyagot, ami az összes adatvédelmi vonatkozású kérdést lefedi. Igyekszem pragmatikusan hozzá állni ehhez. Értem, hogy a bizottság mit szeretne. Mi azonban itt az Európai Parlamentben ragaszkodunk a csomag megközelítéshez, melynek értelmében a a az irányelvvel és a rendelettel csomagban kívánunk foglalkozni, mind tartalmi, mind technikai, gyakorlati szempontból. Így innen is a tagállamokhoz szeretnék fordulni, hogy igenis ők is tegyenek gyorsan lépéseket, az irányelv területén is hallunk ilyen-olyan pletikákat, hogy bizonyos EU-s partnerek meglehetősen szkeptikusan állnak, ez nem szeretnének az irányelvvel foglalkozni. Még egyszer hadd mondjam el, hogy az Európai Parlamentben ragaszkodunk a csomag megközelítéshez, és amennyiben szükséges, készek vagyunk arra is, hogy ezt a csomag megoldást meg is védjük. Tavi időhúzás nélkül átadom a szót Lord Henninek. Hosszú ideje személyes barátság köt össze minket, és közös munkánkban voltak felejthetetlen pillanatok, a ciprusi kérdés például, illetve a ciprusi uniós csatlakozás. David, a szó. Yeah. Thank you, uh, Dimitri, moderator. Köszönöm szépen, Dimitri. Ahogyan teljesen helyesen elmondtad, az előző életünkben nagyon sokat, sokszor kellett együtt dolgoznunk, és azt hiszem, hogy ma, ugye most meglepetés az, hogy egy adatvédelmi platformon együtt ülünk, amely még bonyolultabb, mondja a levezető elnök. Itt ebben a kategóriában mindenképpen vendég vagyok és nem szakértő, de a Lordok házának, az Európai Uniós Albizottságának vagyok az elnöke, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a mai ülésen. A bizottságunkban foglalkoztunk a nyár előtti időszakban a rendelettel, illetve az irányelvel, és továbbra is szemmel követjük a fejleményeket. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy üdvözöljük azt, hogy a brit kormány úgy döntött, hogy részt vesz ezekben a tárgyalásokban, támogattuk ezt a döntést. Mindkét ügy nagyon érdeket, nagyon fontos érdeklődésre tesz számot az Egyesült Királyságban. Nagyon sok tájékoztató ülésen vettem részt a magánszektor részéről, mielőtt eljöttem volna erre a mai ülésre. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy az érdekelt felek véleményét meghallgassuk, odafigyeljünk rájuk, és mindig kikerjük a véleményüket a fejlemények különböző lépései során. Egy-két megjegyzésre szeretnék élni az irányelv tervezet kapcsán, hiszen ennek a mostani ülésnek ez a témája. A rendfeltartó intézkedések a bevétele a hatáskörbe ellentmondásokat kavart. Most a bizottság két különböző intézkedést irányoz elő. Ez pragmatikus és érvényes jogszerű, hiszen az irányelv egy megfelelő szintű rugalmasságot biztosítana, illetve lehetővé tenné azt, hogy minden tagállam a saját körülményeinek megfelelően járjon el, mint például nálunk a, az angol jogrendszerben. Tudom, hogy vannak olyanok, akik a kerethatározatot kellő mértékűnek tartják, úgy gondolják, hogy ez megoldja a problémát, de bár ugye az irányelv tervezet nem tökéletes, mégis úgy gondoljuk, hogy a határozatot, a kerethatározatot javítja, és hogyha ezt elfogadják, akkor szigorúbb adatvédelmi szabályok lépnek majd érvénybe, mint amelyek a kerethatározatban szerepeltek, és ezzel kapcsolatban a bizottságunk korábban aggályokat vetett föl. Tudom, hogy a rendelet például bizonyos kérdéseket felvet, az adatvédelmi biztos, illetve a saját információs biztosunk aggályokat vetett fel a személyes adatok hozzáférelését illetően. Ennek vannak operatív okai, például a rendfenntartó szervek munkájának lényege, de mégis nagyon fontos, hogy az állampolgárok jogait megvédjük. Vannak olyan érdekelt felek, akik jogosan vetették föl azt, hogy a rendelet és az irányelv között következetlenség merül fel, már ami az adat védelmi biztosítékokat illeti, egyrészt a magánszektorban, másrészt pedig a rendfenntartó ágazatban. A kereskedelmi célból begyűjtött adatok, mint például az utasnyilvántartás, át lehet adni rendfenntartó szerveknek, és vannak olyan pénzügyi adatok, amelyekhez szintén hozzáférhetnek a rendfenntartó szervek, mint például a pénzmosás elleni fellépés keretében. Itt elképzelhető, hogy a két intézkedés között szürke területek alakulnak ki, és lehet, hogy ezt jobban fontolóra kellene venni. Aztán van még egy nagyon fontos különbség a jelenlegi kerethatározat és az irányelv tervezet között. A korábbi nem fette le az otthoni felhasználást, a későbbi, tehát az irányelv viszont igen. A korábbi intézkedést egyöntetű döntéssel hozták meg, és ellenezték a személyes felhasználást, mégis ez bekerült az irányelvbe. Azonban én ö, Reding alelnök asszonyt támogatom, nem elvi alapból, vagy ideológia alapból, hanem gyakorlati szempontból tényleg valóban nagyon nehéz különbséget tenni a két kategória között. Ezért az én szakbizottságom nem ért egyet azzal a véleménnyel, amelyet a brit kormány hangoztat a tárgyalások során, hogy nem lenne gyakorlati vagy ö, reál, reális különbséget tenni. Szerintünk a tagállamok között, illetve a tagállamokon belüli ö, adatok esetében érvényes ez. Tehát itt egy kicsit másképp gondoljuk. Végül pedig Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy van egy-két olyan Európai Uniós intézkedés, amely az adatcserére, illetve az adatvédelemre vonatkozik, és magában foglalja például az Europolt, illetve más döntéseket. Ezeknek mind megvan a saját adatvédelmi intézkedésük. Ugyanúgy, mint a kerethatározat esetében, ezek az intézkedések precedenst élveznek az irányelvvel szemben, és ez rövid távon esetleg a józanész megközelítését igazolja, hiszen mindegyik intézkedés a helyi ö, körülményeket veszi figyelembe. Egy új adatvédelmi bázis, adatbázis létrehozása a Lisszaboni szerződés keretében valóban lehetőség arra, hogy a jelenlegi jogalkotási keret töredezettségét harmonizáljuk, egységesítsük. Eddig ez nem született meg. Egy percig sem gondolom azt, hogy a tárgyalások lelassulnának azért, hogy ezt figyelembe vegyék, azonban az irányelvben benne van egy olyan intézkedés, miszerint a bizottságnak fölül kell vizsgálni az irányelvet meghatározott éveken belül, illetve hatályba lépést követően meghatározott éveken belül. Azt hiszem, hogy akkor az adatvédelmi egyéb intézkedéseket is meg lehetne vizsgálni, amennyiben erre szükség van, és szerintem ez üdvözlendő lenne. Mindenképpen egy lépés lenne a helyes irányba, ami a digitális egységes piac létrehozása. Köszönöm. Recht herzlichen Dank, Lord Henney. Köszönöm, Lord Henney. A nagymúltú német-görög barátság eh, jegyében én is köszönöm önnek az előadását, és Alonso Blasznak adok szót, aki az Eurojustnál az adatvédelmi szolgálat vezetője. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Uh, nem tudok úgy németül, hogy előadást tartsak. Nagy megtesztelés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és mind az Európai Parlamenti, mind a nemzeti képviselőket itt üdvözölhetem. Hiszen önök nagy szerepet játszanak ebben az eszmecserében bevezetőként szeretném azt mondani, mivel bennünket bűnöldöző szerveknek látnak, hogy 94 óta foglalkoztam adatvédelemmel különböző pozíciókban, az Európai Bizottságnál is dolgoztam, és a 29-es cikk munkacsoportban már névek óta dolgozom. A Eurojustban rájöttem, hogy mennyire fontos megérteni a nemzetközi tevékenységet az adatvédelemmel kapcsolatban az adatvédelmi reform a, nagyon érdekes a Eurojust számára, ugyanis nagyon fontos az egyéni jogok megőrzésében. A személyes adatok feldolgozása nagyon fontos az Eurojust számára is. Ezért üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette a javasolt csomagban hogy sajátos szabályok legyenek az, a korábbi harmadik pillérben. A munkacsoport, amely az igazságszolgáltatással foglalkozik, nem csak azért tartja ezt fontosnak, mert a Lisszaboni szerződésben ez benne van. És ezt a Lisszaboni konferencián is elismerték a Lisszaboni szerződés nem jelenti azt automatikusan, hogy legyen egy adatvédelmi jogi eszköz. Hiszen ebben van szó független adatvédelmi biztosokról például, és ez többen számban teszi. De a különböző eszközöknek harmonizáltnak kell lenni, és, meg, és ugyanolyan védettséget biztosítani a különböző adatkezelőknek a feladatai ugyan, olyanok, még akkor is, hogyha vannak korlátozások. Az irányelve tervezetet illetően a korábbi határozathoz képest előrelépést jelent, de a korábbi korlátozott volt, mert a nemzeti folyamatokat nem vette figyelembe. De olyan területen, ahol még nem volt igazi európai jogszabály, ez általános e, jellegű volt. A Eurojust látja, hogy milyen hibájak voltak, de mivel az Eurojust tevékenységnének a e, sajátosságai miatt e, sokszor az adatvédelmeknek sokkal nagyobb biztonságot e, biztosítunk, és ez minden, ez nagyon fontos. És a szabályaink is nagyobb biztonságokat, biztonságot nyújt, különösen például a tanúknak vagy az áldozatoknak ezeknek az adatoknak a megérzésére jól meghatározott szabályok vannak, az adatokhoz való hozzáférésre is, és a megfelelést állandóan ellenőrzik, állandóan aktualizáljuk, napra készül, a, tesszük az adatokat és ezeket a szabályokat a mi, mi rendszerünkben is megvalósítottuk a különböző esetekkel kapcsolatos információt. Végül pedig a mi szabályaink sokkal nagyobb, magasabb szintű védelmet biztosít, mint amit az irányelvben javasolnak. Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy jó lenne, hogyha ugyanaz a szabály gondoskodna mindenkiről, de ez az adat, a, a, az adat alany biztonságát nem biztos, hogy annyira ö, ö, nyújtaná. Szerintem a jogbiztonság a legfontosabb kérdés itt, és ezért sajátos, konkrét és jobban meghatározott szabályokra van ö, szükség most akkor az egyének jogájáról szeretnék beszélni, hiszen a képviselők számára ez a legfontosabb. Ez egy nagyon kényes kérdés, és a Eurojust egy nyomozás vagy vádemelés kezdeti szakaszában gyakran részt vett, és nyilván ilyenkor nem tudjuk az adatokat nyilvánosokra hozni, mert az veszélyeztetné a nyomozást. A Eurojust az megpróbál minden érdeket figyelembe veszni és tájékoztatni, hogyha lehetséges. Van egy bírósági eset, amelyben a bíróság dicsérte a Eurojustot az adatokkal való eljárását illetően. Tehát tulajdonképpen mi nem csak az adat alanyoknak a jogait vesszük fel, figyelembe, hanem még annál is tovább megyünk. Tehát mi a szabályokon felül még vittük az, védtük az adalanyagot. ez, de eztől függetlenül az adott anyok azért felülvizsgálatot kérhetnek. Tehát a Eurojust azt szeretné, hogyha, hogy ezt az adatvédelmi rendszert testre szabják a különböző intézményeknek. És ne felejtsük el azt, hogy feldolgozási műveleteknek a felülvizsgálatáról van itt szó, és mi itt nyomozásokról és vádemelőségről beszélünk, és ezek gyakran nemzeti hatáskörbe tartoznak, ami a nemzeti adatvédelmi tisztviselőhöz tartozik, az európai szinten pedig az európai adatvédelmi biztos hatáskörébe tartozik. A Eurojustban a különböző tevékenységeknek a felügyeletét nem zárjuk ki, ugyanakkor figyelembe vesszük az igazságszolgáltató hatóságoknak a hatáskörét. Ezért egy specializált felügyelet van, és ez nagyon jól működik. Egyrészt azért, mert a megfelelő szakértelem, tehát bírák és nemzeti adatvédelmi biztosok vesznek részt, és a munkájuknak megfelelően azokat a területeket képviselik, amire szükség van nyilvánvalóan ez költséges, de ez nálunk kevesebb, mint 40 ezer euró évente. A fellebbezések során a tagállamokat is meghívjuk, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban. Mi helyszíni felvizsgálatokat is végzünk, amikor bevonjuk a nemzeti adatvédelmi hatóságokat is. És teljes átláthatóságot biztosítunk, állandóan közöljük az információt, és mindig napra kézé tesszük. És a fegyülegydő hasonságnak a döntései azok véglegesek. Szeretném hangsúlyozni azt is, különösen a nemzeti parlamenti képviselők számára, hogy az adatvédelem az a az az a tagállamoktól indul ki, és a tagállamokhoz is tér vissza. Összefoglalásként annyit szeretnénk mondani, hogy az Eurojust az a szoros együttműködést támogatja, és a rendszerünk az hatásos, hatékony, és a gyakorlatban is a szabályoknak megfelelést biztosítja, és jogbiztonságot nyújt. Tehát ami nem tört el, azt nem, ne próbáljuk megjavítani. Tehát szerintem ami mű, jól működik és hatékony, azt azzal kapcsolatban csak biztosítani kell. Tudom, hogy letelt az időm, csak egyetlen dolgot szeretnék említeni. Nagyon sok anyagot hoztunk az Eurojust munkájáról, amely az adatvédelmet indeti, és hogyha valaki szeretne ennél többet is kapni, az írjon nekem. És köszönöm a figyelmüket, különösen a LIBE szakbizottságnak és a nemzeti parlamenteknek a támogatásukat az adatvédelem területén. Köszönöm. Thank you for your contribution. Köszönöm. Most egy másik európai szervezethez térünk át. Daniel Drewert szeretném bemutatni adatvédelmi biztos tisztviselő és Marnik Salmon műveleti osztálytól van mind a ketten az Europol részéről. Köszönöm szépen. Nagy örömmel szólok önökhöz. Ma én vagyok az adatvédelmi tisztviselő Daniel Truer, mellettem Marnik omen kollégám. hozzá, és hozzám is intézhetnek majd az operatív munkával kapcsolatban kérdéseket. Az adatvédelem az egy adatvédelem alapvető fontosságú kérdés az Európol számára. Az tényleg annak érdekében, hogy védjük a polgárokat az előzőtől a terrorizmustól. A rendszerünk egy meglehetősen átfogó szabályrendszer, amely az adatvédelem minden szintjét lefedi. Persze az általános elvekkel konzisztensek a szabályaink. Az adatvédelem rendőrségi területen egy különleges kérdés, ehhez különleges figyelemre van szükség. Itt nem csak a korábbi harmadik pillére struktúrából indulunk ki, korábbi szerződések alapján, hanem természetesen a Lisszaboni Szerződés 24. cikkét is figyelembe veszük. Szükség van arra, hogy a személyes adatok feldolgozását figyelembe vegyük, különösen a bűncselekményben érintettek, áldozatok, tanúk, stb. stb. stb. Az ő adataik mindben vannak az Europol rendszerében. Ezen túlmenően a nagy informatikai rendszerek re vonatkozóan is szükség van szabályokra, hogy kolléganőm megemlítette ezt már. Ezekre, ezek kialakítására van szükség, amikor ugye az Európa erős ezeket rendszereket harmadik országok irányába történő adattovábbítás is nagyon lényeges. Az Europol szabályokban plusz garanciák vannak bizonyos adatcsoportok vonatkozásában, szigorú feltételek arról, hogy mikor lehet feldolgozni az adatokat, hogyan, az adatok megtartása, ezzel kapcsolatos korlátozások folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezik. Pontos adatokat kell tartani, nem túl nagy mértékben. Ezek a szabályok vonatkoznak minden adatfeldolgozó műveletre az Europolnál és a tanácsi határozat értelmében ez vonatkozni fog minden új rendszerre is, amit létrehozunk a tanácsi határozat 10-es cikke alapján. Az adatalanyok kéréseire külön figyelünk, olyanok, akik tehát az Europolhoz fordulnak azzal a kérdéssel, hogy róluk van-e valami adat a rendszerünkben, rendszerünkben csak hogy tudják, hogy mennyi, ennyien kérést kapunk 2006-ban csak 19 ilyen volt, most már ez évben idáig több mint 600-at kaptunk. Az ilyen adatok vonatkozásában ugye szoros együttműködünk a tagállamokkal, akik gyűjtják az adatokat az Europolnak. Bárki kérhet a közös felügyelőtestülettől arról információt, hogy hogyan gyűjtötték be, kezelték, tárolták az adatát, és hogy ez összhangban van-e az előírásokkal. Az Europol tisztviselőnek tudni kell, hogy honnan jön ez az adat. Általában azonnal kap a polgár választ az ezzel kapcsolatos kérdésére, és arra, hogy szükség van a törlésre, módosításra. Másik fontos téma a harmadik országokkal folytatott együttműködés. Az Europol cserélhet adatot harmadik felekkel, de csak egy együttműködési operatív megállapodás alapján. tanácsnak is adnunk kell tanácsot ilyen jelleggel, megvizsgáljuk a harmadik ország adatvédelmi előírásait, és a jövőbeni együttműködési ország rendszereit is. A tanács így egy te, tanácsi testkör információkra támaszkodhat, információt kap az ország adatvédelmi helyzetéről. Nagyon komoly adatvédelmi rendelkezések vannak, amelyeket alkalmazni kell rendészeti szempontból a harmadik országban is egyébként. A Lisszaboni Szerződés 16. cikke alapján lényeges az is, hogy mindezeket a tevékenységeket egy külső független adatvédelmi szerv kell, hogy vizsgálja. 99 óta nagyon szigorú monitoring rendszer működik egyébként. Az adatvédelmi szabályok alkalmazását a DPO alkalmazza nálunk, aztán a közös felügyelőszerv is. A ISP tagjai mind a 27 adatvédelmi szervből érkeznek, ismerik a rendőri munkát is, amikor, illetve kell ismerik a rendőri munkát is, amikor az Európol tevékenységét vizsgálják. A legtöbb adat, ami nálunk van az Európolnál, az a tagállamoktól érkezik. Mi ilyen elemzési jelentéseket készítünk a tagállamoknak, ezek a saját ö, analitikus munkafájlainkból származnak annak érdekében, hogy a, az adatot tényleg kísérjük egészen a begyűjtésétől, aztán jutott, hogy az Europolhoz, az, az elemzésre kerül, és aztán visszakerül a tagállamba. Nos, így nagyon fontos, hogy a felügyelő szervekkel együttműködjenek ezek a szervek. A jelen adatvédelmi szabályok kat remélem, hogy az előadás alapján is mondhatják, hogy ez már tényleg jó pár éve működő dolog, kellő hatékonysággal. Ma is védjük a személyeket, azok, akiknek az adatai nálunk vannak nyomozati tevékenység miatt. A rendszer változásait kellő gondossággal kell megvizsgálni. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Drewer. Und nun von der Praxis. Köszönöm. Akkor gyakorlatból tegyük át az elméletre a Max Planck intézet részéről, Freiburgból. Ez Büsser asszony szeretné bemutatni. Thank you, Chair. And may I also express... Köszönöm szépen. Én is hálával tartozom a LIBE szakbizottságnak, hogy meghívtak a mai fórumra. Az akadémiai közösség képviselőjeként egy konkrét rendfenntartási kihívásra szeretnék összpontosítani. Ez szerintem egy alapvető kihívás, ez pedig a célkorlátozás elve, tehát a személyes adatok feldolgozása, illetve gyűjtése abból a célból, hogy a bűncselekményeket föltárjuk, megvizsgáljuk, vagy megakadályozzuk. Jó pár alkalommal elhangzott ma, hogy a személyes adatok növekedését tapasztaljuk, tehát egyre több adatot kapnak a rendfeltartó szervek a cégektől. Gondolok itt a vásárlási szokásokra, és ez hozzásegítheti a rendfenntartó szerveket ahhoz, hogy megnézzék egy adott személy terveze bűncselekményt. Nos, három fő szándékot különböztetünk meg. Van az eredeti szándék, tehát egy büntető eljárás keretében vizsgálat céljából gyűjtik az adatokat. A második, csorban, második csoportban egyéb célból gyűjtik a személyes adatokat, azonban a büntető eljárás során feldolgozzák ezeket. Ez az egyéb szándék, ez lehet kompatibilis vagy nem kompatibilis. Ami az eredeti szándékot illeti, hogyha megnézzük a most a javaslatot, akkor a négyes cikkben azt látjuk, hogy a személyes adatokat adatoknak, adekvátnak, relevánsnak és nem túlzott mértékűnek kell lennie. Szerintünk ezt pontosítani lehetne, határozottabbá kellene tenni, az adatminimalizálás elvét jobban kellene érvényesíteni, véleményünk szerint. A javaslat ezen részében nagyobb lehetőséget látok arra is, hogy egy szükségességi követelményt pontosabban megfogalmazzuk. Ide bele kellene iktatni a javaslatba azt, hogy a személyes adatokat, amelyeket büntető nyomozás céljából gyűjtenek be, ezeknek szükségesnek kell lennie az eljárás szempontjából, egy-egy konkrét bűncselekmény, vagy egy konkrét személyhez kapcsolva. És természetesen az Európa Tanás 87-es ajánlásával ez összhangban lenne. Ez egyébként a javaslatban több helyen is fölmerül. Nézzük a többi csoportot, a nem kompatibilis vagy kompatibilis szándék csoportját. Nos, Hagyományosan eddig még nem született definíció arra vonatkozóan, hogy mi a kompatibilis cél. Azt hiszem, hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget arra, hogy ezt megvitassuk, és most megragadnám a lehetőséget arra, hogy megpróbáljam azonosítani, definiálni, hogy mi a kompatibilis szándék vagy cél. Ez elég bonyolult, de szerintem mindenképpen ezt jelezni kellene a javaslatban. Azt hiszem, hogy ebben ennek a definíciónak tartalmaznia kell azt, hogy funkcionálisan, funkci funkcionális ekvivalenciával rendelkezik, tehát egy bizonyos konvergenciát takar. A második feltétel véleményem szerint az, hogy a kompatibilis szándéknak láthatónak, illetve előreláthatónak kell lennie, és a következő gondolat, azaz, hogy ezeket kompatibilis célra lehet felhasználni, figyelembe véve a szükségességi követelményt, amennyiben szükséges ez egy bűncselekmény feltárásához, vagy egy konkrét személyhez köthetően szükség van ezekre az adatokra. Amikor definiáljuk, definiáljuk a kompatibilis célt vagy szándékot, ez egyszer megtörtént, akkor természetesen könnyebb látni, hogy mi számít inkompatibilisnek, és ebből a szempontból teljes mértékben egyetértek az adatvédelmi biztos véleményével, hogyha megnézzük a javaslat, az irányelv tervezett hetes cikkét, akkor nem látunk derogációt az eredeti elfhez képest. Hogyha megnézzük a hetes cikket, akkor azt látjuk, hogy ebben ebben egy szándék vagy egy feladat körvonalazódik, de szerintem ezt határozottabban kellene megfogalmazni, egy konkrét derogációt kellene adni a szándék korlátozás elvétől, ennek jogszerűnek kell lennie, illetve szükségesnek, tehát egy konkrét bűncselekmény kapcsán, vagy egy konkrét személyen kapcsolatos vizsgálat kapcsán szükséges adatra, adatról kell, hogy szó legyen. Aztán van még két megkülönböztetés, amelyet üdvözölnöm kell. Örültem, hogy ez benne volt a javaslatban. Először is a különbségtétel a pontosság és a megbízhatóság különböző fokai között. Tehát, amikor a rendfenntartási vagy bűn, bűnügyi vizsgálatokról beszélünk, akkor rendkívül fontos az értékelés, a vélemény, megkülönböztetése az olyan információktól, amelyet bizonyítékként lehet használni a büntetőeljárás során. Tehát itt mindenképpen utalást kell erre tenni, és egyértelmű különbséget kell tenni a megbízhatóság és a pontosság különböző szintjei között, és azt hiszem, hogy itt az Európol a megfelelő információ forrás, hiszen ők tudják, hogy mi a megerősített, illetve nem megerősített adat. Ezen kívül különböző kategóriák léteznek, adat kategóriák. Itt is konkrétan látni szeretném, hogy utalunk az igazságos eljáráshoz való joghoz, de ezen kívül ott vannak a szemtanúk, az áldozatok, illetve külön a gyermekek kategóriája szeretnék rámutatni arra, hogy a Eurojust létrehozta ezeket a kategóriákat, és az adatvédelmi szabályokban szépen külön definiálta ezeket. Ezek voltak a legfontosabb gondolataim a szándékkorlátozás, illetve a rendfenntartási kihívások, kihívások kapcsán. Ezen kívül gratulálok a bizottságnak a javaslat megfogalmazásához, és várom azt a vitát, mely keretében finom hangoljuk azokat a részleteket, amelyeket még pontosítani kell. Vielen Dank, Frau für Ihren Beitrag und Köszönöm szépen. Darf ich auch. Köszöntöm következő előadónkat is, Anna Fildert a Privacy International részéről Londonból. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy eh, eh, elismételjem, amit az egyik kollégám mondott, a szabályozók közötti és az érdekelt felek eh, köreinek a megjegyzései azok elsősorban a rendeletről szóltak, eh, nem annyira a, az irányelvvel. Eh, ugyanakkor az állampolgárok elsősorban az érdekli, hogy hogyan fogják ezeket végrehajtani, tehát a nagy testvér aspektus izgatja őket. Köszönjük, hogy megszervezték ezt az eszmeseterét, és hogy meghívták a Privacy International-t is. Mi egy nagy-britanniai jótékonysági 22 éves szervezet vagyunk, és mi a magánélethez, védelméhez való jogot E, és az adatvédelmet szeretnénk e, támogatni, és e, nem szeretnénk, hogyha a, akár a kormányok, akár a vállalatok beleszólhassanak a magánéletbe. Az utóbbi három évben nagy erőfeszítéseket tettünk az EU intézményekkel kapcsolatban, hogy az adatvédelmi keretet megváltoztassunk azért, hogy magas szintű adatvédelmet biztosítsunk. Én különösen az előadásomban két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az egyik az irányelvnek a hatája, tehát hogy például a határokon átmenő adat továbbításra, vagy csak a belföldi adat továbbításra vonatkozon, és hogy az irányelvnek a tartalma hogyan viszonyul a rendelet tartalmával és az adat alanyokhoz. Szerintünk a keretszabályoknak a belföldi és határon átnyúló tevékenységekre kell, hogy vonatkozzon. Egy ideális világban csak egyetlen adatvédelmi javaslatnak kellene lenni, amely ágazati korlátozásokat és szabályokat tartalmaz. Tulajdonképpen a jelenlegi adatvédelmi irányelvben ez a helyzet, hiszen a jelenlegi irányelvet a különböző tagállamok különböző módokon alkalmazták. Gyakran kivételeket alkalmaztak a bűnöldöző szervek számára. Még akkor is, hogyha Dániában, Németországban és Hollandiában ezekre külön szabályok vannak, akkor is ugyanazon alkotmányos elvekre épülnek, mint az adatvédelmi szabályok. Most viszont önálló irányelv van, tehát a tagállamoknak kettőt kell elfogadni egy áraért. Ez pedig nagyon összetetté teszi majd a e, e, helyzetet, de az állampolgárok számára minden körülmények között magas szintű adatvédelmet fog e, biztosítani. Az irányelv átültetése a különböző országokban szét széttagoltságot alkalm, okozna, és pont ezt akartuk elkerülni. Épp ezért harmonizált adatvédelmi jogszabály lesz, és akkor 27 különböző rendszer, és ez nem fogja az egyén védelmét következetesen biztosítani, amikor az adatokat a különböző országok megosztják egymással. Tehát továbbra is jogi bizonytalanságok lesznek, különösen amikor kereskedelmi szempontból dönt, gyűjtik az adatokat, elsősorban bűnöldözési célokból de ezzel a kérdéssel majd foglalkoznak egy másik szekcióban. A nemzeti hatóságok különböző törvényeket kell, hogy alkalmazzanak, attól függően, hogy általános vagy pedig bűnöldözési célból beszélnek az adatvédelemről. Az Európai Unió közös minimum normákat szeretné elérni az emberek alapjogait, illetően amikor nyomozás részei is. Tehát ezért 2009-ben egy ütemtervet fogadott el az igazságszolgáltatási tanács, ez pedig a, biztosítja a jogtanácshoz való jogot, a tolmácsoláshoz való jogot, és a többi, és a többi az adatvédelmi jogszabályok ugyanakkor nem szerepelnek ebben az ütemterben, pedig lényeges részéknek kellene lenni, és a teljes elismerésnek a céljában pedig ezeket szükségesnek látjuk. Tehát, hogyha egyik ország elismeri ezeket a jogokat, akkor a másik országban is el kell ismerni őket. Tehát az új rendelet ezeket a kérdéseket próbálja megoldani. Ne felejtsük el, hogy a bűnöldözés az nem csak a bűnözőkről és az áldozatokról szól, hanem a tanúkról is, a nyomozásról, stb. Itt nagyon érzékeny, kényes, személyes adatok kezeléséről van szó. Épp ezért az állampolgárosok nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Tehát az ilyen adatfeldolgozás, a DNS adatokat, a biometrikus adatokat, gyerekeknek az adatait érintik, és nagyon hosszú ideig megtartják, megőrzik ezeket az adatokat. A tavalyi elindított elrendőrségi e, e, adatállományban az brit lakosság 20%-ának az adatait e, tartalmaznak, köztük 6 ezer ártatlan ember is van. Épp ezért a javasolt irányelv az általános adatvédelmi rendelettel harmonizáltnak kellene lenni, és én szerintem ez nem történt meg, és érdekes, hogy senki sem említette ezt az aspektus. A javasolt irányelvben az adatfeldolgozási célok azok kevésbé ambiciózusak, mint a javasolt rendeletben. Az adat alanynak a jogai sokkal gyengébbek, mint a rendelettervezetben. Az adatátadási szabályok nem világosak, és a felügyelő hatóságoknak kevesebb, kisebb a hatásköre. Példaként felhoznám a célkorlátozásnak az elve, amit a kollégám említett, aztán az adatgyűjtés és feldolgozást a minimumra csökkentése is egy ilyen kérdés. Az adott alanyok hozzáférési jogai is egy ilyen kérdés. Aztán az adatkezelők kevésbé átlátható módon dolgoznak, és, és lassabban, mint szükséges lenne. És és meghatározhatják, hogy milyen adatokat nem hajlandók nyilvánosságra hozni. Tehát az és az adatkezelőknek nem is kell bizonyítani azt, hogy megfelelnek ennek az irányelv tervezetnek, és az gyerekeket egyáltalán nem említik ebben az irányelvben. Tehát habár üdvözöljük az utóbbi három évnek az erőfeszítését, tehát hogy az EU-s intézmények megpróbálják az adatvédelmi keretet megreformálni, hogy magas szintű adatvédelmet biztosítsanak, de ezt még nem értük el, de az adatalanyok önöket, a megválasztott képviselőket szeretnék arra kérni, hogy először is biztosítsák, hogy a bűnüldözési eh, ágazat ugyanolyan adatvédelmi szabályoknak feleljen meg, mint a magán és az állami szektor. Aztán azt, hogy a szabályok mindenkire vonatkozzanak, mind a belföldi, mind a határokon átnyúló adat továbbításra, és végül pedig, hogy az egészet eh, eh, csomagként kezeljék, és így az irányelvet ne söpörjék a szőnyeg alá. Köszönöm. Vielen Dank für den... Nagyon köszönöm ezt az utolsó előadást is. Most pedig a következő kérdéskör következik. Nem egyszerű, és néha nehéz politikusként meghatározni tényleg, hogy hol húzódik meg a közérdek, és mi az, ahol már a magán jellegű adatok védelmére van szükség. Nehéz ez. Nehéz meghatározni, hogy meddig kell, lehet ellenenni. Kettő hozzászólás érkezett. Az első Álvaro kollégától tessék. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a változás egész egyszerűen leírható. Jogállamok vagyunk az unió tagállam mokként, és hát pontosan ez az, ami a balán köztársaságoktól és a diktatúráktól megkülönböztet minket. Nagy örömmel hallottam a Max Planck intézetből érkező kolléganő előadását pontosan rámutatott arra, hogy milyen nehézségek vannak a kerethatározattal. A kérdés ugye az, hogy mi az, amit tényleg még összeegyeztethető. A közrendre is van utalás az anyagokban már az első fél éves joghallgatók, az első szemeszter joghallgatók is vitatkoznak arról, hogy ennek milyen le- jelentősége lehet, hogy ezt hogy lehet pontosan meghatározni. Hatalmas játékteret nyit meg ez egyébként, hogy mi minden tartozhat az irányelvbe. Kérdésem inkább az irányba megy el, hogy a magánfelekkel szemben meglévő kötelezettségeket intézményekre is ruházhatjuk-e, amikor hozzáférési lehetőségekről, jogosultságokról van szó. Ezért abból kellene indulni, hogy hozzáférés nincsen bírói határozat nélkül. Olyanok, akik szakmai titkok birtokában vannak, tehát papok, orvosok, ügyvédek, velük, velük kapcsolatban nincs ilyen hozzáférés egyáltalán Kérdés, hogy az újságírók ide tartoznak-e vagy nem. Aztán arról is el kell gondolkodni, hogy az adatok pontossága, hogy biztosítható, különösen megnézik az előadó munkaanyagát. A prümi eszközök lehetőséget biztosítanak arra, hogy bizonyos úgynevezett szennyezett adatokat továbbítsuk más tagállamokba, a, mi aztán az adatalany számára nagyon nehézé teszi a helyzetet. Tehát egy általános kérdésem van önökhöz, hogy tartható-e az, hogy nincs hozzáférés jogi bírói határozat nélkül aztán a szakmai titkok birtokosai vonatkozásában nincs hozzáférés, aztán a rendelet előírásai, jogok, kötelezettségek átruházhatók-e, ráruházhatók-e állami szervekre. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Remélem, hogy helyesen mondunk ki a nevét, Bati asszony. Muchas gracias. Sí, ha pronunciado Igen, igen, nagyon köszönöm, igen, helyesen mondta ki a nevemet. valami olyasmit szerettem volna mondani, ami nem feltétlenül ide tartozik, nem csak ide tartozik, de el kell, hogy mondjam, hogy Fielder asszony előadása után jutott eszembe valami, a Privacy International-t képviseli. És a kérdésem az lenne, hogy milyen, milyen viszonyban állnak önök a Transparency International-lel. Ez két intézmény egy olyan témát kezel, ami a polgárokat nagyon foglalkoztatja. Nagyon sokat beszélünk az irányelvről, Ez ugye nagyon fontos a polgárok a magánszféra szempontjából, és ezek az aggályok más aggályokkal járanak együtt. Szükség van az átláthatóságra a közszférában, a közigazgatásban, úgy gondolom, ezek olyan területek, amelyek jól járnának, jól működnek együtt. Jönnek, jó szabályozásra van szükség, garanciák biztosítására van szükség, magánszférát kell garantálni, és így tovább. De másik oldalról természetesen az információhoz jog, az információhoz való hozzáféréshez való jog, Most ugye a közféra szavahihetőségéről is szó van, a jobb együttműködésről, transzparenc együttműködésről, nagyobb nyitottságra van szükség a polgárokkal szemben, ezek mind-mind nagyon-nagyon lényeges dolgok, és itt tényleg reagálni kell a jelenleg fennálló problémákra, és lényegesen nyitottabb együttműködésre, tevékenységre van szükség. Azt is eh, szeretném tudni, hogy az európai intézmények tervezik-e azt, egy másik csomaggal is eh, foglalkozzanak majd az átláthatósággal a közférában. Köszönöm. Köszönöm. Birgit Cipel kolléga nő következik. Tessék. Eredetileg is akartam, mm, úgy gondoltam, hogy a nemzeti parlamentekből majd sok hozzászólás jön, azonban mégis megragadnám az alkalmat, hogy hadd mm, utaljak valami arra, ami elsőre ellentmondásosnak tűnik. Redding asszony a bevezetőjében a Building Trustról, a bizalomépítésről beszél, azonban a rendészeti együttműködés területén mindig is azt hallottuk, hogy a kölcsönös együttműködés alapján kell, hogy működjön, vagy menjen ez az együttműködés. Kérdés az, hogy van-e bizalom, vagy bizalmat kell -e először építeni. Úgy gondolom, hogy a bizalomépítés nem szabad arra koncentrálni csak, hogy hogy kezeljék a szervek, az álszervek az adatokat, hanem a polgárok abba is a, a, a polgárok az európai jogállamba is bizalmat szeretnének vetni, ezt teljesen tudatosan így fogalmaztam meg. Hiszen amikor jogokról van szó, olyankor a polgárok egyáltalán nem tanúsítanak megértést a felő, hogy néha jól, néha kevésbé jól kezelik az adataikat. Tényleg érdekeltek abban, hogy védjük az adataikat, és úgy gondolom, hogy itt biztosítani kell tényleg, és meg kell felelni az ő kérésüknek ezen a területen. E területen, e tekintetben azért a rendelet sokkal jobb lenne, hogy egyforma standardokat biztosítsunk a tagállamokban. Azt is tudjuk, hogy ezek az adatok nem maradnak mindig egy tagállamban, hiszen terheltként, vádlottként, tanúként könnyen kerülhetek más tagállamban is eljárásba, és azt is tényleg biztosítani kell tudni azt, hogy az adataimat megfelelően kezeljék ezen túlmenően, ahogy az adataim egyik tagállamból a másikba kerülnek, azt is biztosítani kell, hogy csak a legszükségesebb adatok kerüljenek át, csak azokhoz, akiknek erre szüksége van, és ezek ott is maradjanak, és ne a médiához, vagy a, mm, az eljárásban szembeálló fél ügyvédeihez kerüljen ez az egész. Úgy gondolom, hogy tényleg biztosítani kell, ugye volt olyan, hogy a nemzeti meg határokon átnyúló jelentőségi adatok között különbséget kell tenni, szerintem nem. Az adatcsere kérdéskörét ilyen rendőrségi rendészet együttműködésben is meg kell vizsgálni még egyszer, valamint a polgárok jogait is megfelelően biztosítani kell. Őszintén kell tényleg eljárnunk és elmondani azt, hogy mivel akarjuk ezt a bizalmat, így tényleg őszintén kell eljárnunk, és igenis tudnunk azt, hogy még sok dolgunk van ezen a területen, és a különbségek ellenére ezt az egészet úgy kell megvalósítani, hogy a polgárnak tényleg az az érzése, hogy ugye mások a tradíciók, mások az eljárások, máshol viszont az adataimat megfelelően védik, és e tekintetben szerintem még épp elég munka van előttünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Még mielőtt megadom a mm, panel tagoknak a szót. Kérdezem, hogy lenne még valakinek hozzászólása. Nem? Jó, akkor önöké a szó újra. Lord Hennit kérem. Tessék. Well, I think a lot of the questions that have been put. Nos, azt hiszem, hogy az elhangzott kérdések, illetve az előadások is arra mutatnak, hogy milyen fantasztikus és milyen nehéz témával van dolgunk. Mekkora feszültségek húzódnak a két oldal között, tehát az egyéni adatok védelme, a magánélethez való jog védelme, illetve másik oldalon az európai együttműködés szükségessége a rendfenntartó szervek, illetve a bűnügyi hatóságok között. Itt állandó a feszültség a két fél között, és azt hiszem, hogy nem hunyászkodhatunk meg, nem mondhatjuk azt, hogy az egyik oldalnak abszolút prioritást kell élvezni a másik felett, úgy tűnik tehát számomra, hogy a sors arra mutat, hogy feladatunk a jogszabályi keret kialakítása, föl kell ismernünk ezt a feszültséget, és meg kell találnunk az egyensúlyt. A második megjegyzésem, hogy egy olyan területtel van dolgunk, amely gyorsan változik, gyorsan fejlődik, és húsz évvel ezelőtt senki nem gondolhatta volna, hogy mára a adatforgalom, a kommunikáció terén ott fogunk járni, ahol járunk. Tehát teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a korábbi jogszabályokat frissítenie kell az EU-nak, hiszen egyértelmű okokból ezeket a jelenlegi körülményekhez kell igazítani. De ezen kívül azt is gondolom, hogy esetleg a jövőben ismét vissza kell majd térnünk erre a kérdésre, hiszen ez újból és újból előbukkan majd, és egyre inkább azt fogjuk látni, hogy egy folyamatosan hullámzó, változó helyzetben vagyunk, már ami az adatok rendelkezésre állását illeti, illetve az adatok kezelését. Tehát ez a vita rendkívül értékes, és remélem, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság hasznosnak tartja majd a nemzeti parlamentek véleményét. Én azokhoz csatlakoznék, akik úgy érzik, hogy gyakorlati szempontból nem lehet teljes mértékben megkülönböztetni a nemzetközi, illetve a nemzeti adatokat, illetve csatlakoznék azokhoz is, akik úgy érzik, hogy a jelenlegi intézkedés csomag, csomag bár módosításra szorul, hogy a feszültség két oldalát figyelembe lehessen venni, mégis át kell ennek mennie, jóvá kell ezt hagyni, hogyha azt akarjuk, hogy a digitális egységes piac felé haladjon az Európai Unió, amelyet ugye látni szeretnénk, és amely nagyon fontos tényező lehet a jövőbeli növekedés szempontjából. Und ich gebe dann das Wort weiter auf. Sorban adom a szót a következő hozzászólónak és állást foglalhatnak a kérdések, az elhangzott kérdésekben. Köszönöm szépen. Nagyon élveztem a kollégáknak a megjegyzéseit, különösen amit Anna mondott itt a bal oldalamon. Tehát inkább a saját rendszerüket használják, mint hogy az irányelvnek legyenek az aranyai. De nagyon érdekes volt mind, az, amit hallottunk. Álvaro úr több kérdést is felvetett, de az egyikre próbálom, próbálok válaszolni. Ez pedig a, az adatok, személyes adatok kérdése az, ebben a kérdésben egyetértenek mind az adatvédelmi, mind a bűnöldöző szervek, tehát fontos, hogy nagyon pontos adatok legyenek, tehát a nyomozók és az ügyészek egyetértenek ebben a kérdésben. Természetesen, amikor nemzetközi környezetben dolgozunk, és különböző hatásoktól, különböző országokból kapunk információt, akkor nagyon nehéz lesz a kérdés. Nálunk összehasonlítjuk az információt az adatkezelő rendszerben, és a különböző forrásokból származó információkat, ezeket állandóan ellenőrözzük, és ezeket nyilvántartásba vesszük. Tehát bárki, aki adatot szolgáltatott, vagy akinek mi szolgáltattunk adatot, azokat tájékoztatni kell. És mivel nekünk jó nyilvántartásunk van, hogy honnan származik az adat és hova megy, ezt meg tudjuk oldani. Tehát ez egy nagyon fontos elem. Trüppel asszonynak a megjegyzéseit illetően eh, nyilvánvalóan a gyorsaság egy nagyon fontos eh, kérdés, bármilyen eh, kérdésben fontos, hogy a nemzeti hatóságok biztos, bízanak bennünk. Épp ezért jó rendszerre van szükség, hiszen nekünk a nemzeti nyomozók és ügyészek szolgáltatják az adatokat, hiszen ugyanakkor ilyen kontextusban nagyon fontos, hogy ezek a szabályok nemzeti szinten is alkalmazandók legyenek. De jelenleg ugyanis különböző normák vannak az európai és a nemzeti szinten a bűnöző szerveket illetően és gyakorlatban gyakran ezt nem engedi meg nekünk, hogy ezt használjuk hogyha nincsen megállapodásunk, akkor mi például nem továbbítunk adatokat a harmadik országoknak, de néha a nemzeti hatóságoknak ez nem akadály, hiszen néha vannak kétoldalú megállapodásaik. Tehát ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni kell szélesebb kontextusban. Köszönöm szépen. Dréve úr, következik, és Omen úr. Thank you very much. Köszönöm. Az előadók már nagyon sok jó dolgot elmondtak, hozzánk is intéztek egy kérdést. Nagyon röviden válaszolnék csak pár kérdésre. Hogyha rendészeti hozzáférésről beszélünk, a nyilvánosan hozzáférhető információkról, Nos, akkor ezt a kérdést persze csak Európol szemszögből tudom megválaszolni. Az Európolnak nincs lehetősége arra, hogy közvetlenül magán cégekhez forduljon és adatot kérjen tőlük, de van olyan rendszerünk, ahol megfelelő safeguardok, biztosítékok vannak, és olyan adatokhoz, amelyek fontosak a területen azt mert ezeket a nemzeti rendőrségek, nemzeti szervektől kapjuk meg, ők pedig a nemzeti eljárási jog alapján továbbítják ezt. Természetesen el is hatással van az irányelv, amiről beszéltünk. Szerintette az átláthatóságot, hogyha erre gondolunk, akkor fontos látni egyik oldalról azt, hogy az európai polgárok közvetlenül az Europolhoz fordulhatnak, nem csak az adatalány szemszögéből, hanem tényleg a nyilvános hozzáférhető adatok szemszögéből is. Rendészeti szervként tiszteletben kell tartanunk az átláthatóság elvét. Az utolsó hozzászólás, a bizalomépítés a polgárok bizalmának felépítése, ugye a, az, hogy tényleg kellő bizalommal bírjanak a rendezői szervek iránt és az Európol iránt. Hogyha a tagállamok vagy a nemzeti rendészeti szervek nem bíznak abban, hogy az Európol megfelelően tudja kezelni az adatokat egy információs központként, megfelelvén a szigorú adatvédelmi szabályokat, akkor egész egyszerűen nem továbbítanának további adatokat. Hogyha nincs garanciájuk arra, hogy ezeket az adatokat megfelelően kezeljük, akkor tényleg nincs bizalom. Itt ugye egyverség, egyversnek a mi érdekeink és a polgárok érdekei, hogy az ő érdekeik biztonságban legyenek, nekünk meg az, hogy jó és megfelelő használható adataink legyenek. Hogyha részletesen megnézzük az erre vonatkozó szabályokat, hogy a, például a bejegyzésekkel hogy kell eljárnunk, teljesen összhangban kell lennünk azokkal a szabályokkal, amelyek az AV-okkal és, és az információs rendszerünk is összhangban vannak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, elnök Osszan. Én egy megjegyzést szeretném szeretnék tenni, mivel én az Europolnak a, az operatív részével foglalkozom. Elsősorban a gyakorlati aspektusokkal szeretnék foglalkozni, és pedig a bűnöldözés illeti. Hallottuk, hogy különböző módon lehet az adatokat feldolgozni és a tagállamoknak továbbítani. Az Europol különösen az munkája kezdetén ezzel a kihívással kellett, hogy szembenézni. Nekünk a tagállamoknak a tudatosságát kellett növelni, tehát meg kellett magyarázni nekik, meg kellett nekik tanítani, hogy milyen minőségi adatot tud elfogadni az Europol. Például Busser úr is beszélt arról, hogy a célnak szükséges ez a mi keretünk is. Tehát ahhoz, hogy elfogadjuk a személyi adatokat, az annak szükségesnek kell lenni a szervezet bűnözés elleni harc szempontjából. Az olyan kérdéseket kapnunk a tagállamoktól, hogy miért van ez a személy az önök rendszerében, miért dolgozták fel ezeket az adatokat, miért van még mindig az önök rendszerében. Tehát ilyen értelemben a harmonizáció egy fontos feladat számunkra. Most már ezt általánosan elfogadják a, határos, a hatóságok, akikkel együttműködünk. Tehát a tagállamokban és a bűnöldözés szerveknél megértik, hogy miért van szükség a harmonizációra, hiszen tudják például rendőrtisztként, hogy milyen szabályokat kell követniük, amikor adatot továbbítanak, és hogy hogyan használhatják fel ezeket az adatokat. Tehát nem csak öncélúan dolgozunk fel adatokat, hanem a végső cél az, hogy sikeresen vádat emelhessünk a gyanúsított esetében. És így felelünk meg a törvénynek. Köszönöm. Köszönöm. Ezt a következik. a szó. Um, I just have one... Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzéssel élnék. Álvaro úr megjegyzésére reagálva egyetértek a korlátozással, illetve más adatvédelmi szabványokkal. Ezek már a kerethatározatban is problematikusak voltak, és kíváncsi vagyok, hogy hogy az Európa Tanács mire jut ebben a témában, hiszen ők is a felülvizsgálaton dolgoznak. Nem hiszem, hogy az adatvételmi normák változni fognának, lehet, hogy ezeket majd finomítani fogják a következő hónapokban. Ami pedig a rendfenntartási szervek információhoz való hozzáférését illeti, a magáncégektől származó adatokhoz való hozzáférés. Nos, ismét itt hangsúlyozni kell a szükségesség követelményét, kritériumát, ezt az előttem szóló úr is hangsúlyozta, hiszen hogyha inkompatibilis a cél, akkor a szükségességi kritérium adja a megoldás kulcsát. Ez egy nagyon nehéz vita, nagyon nehéz kérdés. Hangsúlyozni kívánom, hogy nem szeretnénk ugyanazt a vitát, mint a SWIFT megállapodásnál, nem szeretnénk, hogyha adatokat elhalásznának, tehát szerintünk a szükségességi követelmény, a szükségességi kritérium adja minden problémának a kulcsát. Elnök, köszönöm. Anna? A kérdésekre szeretnék reagálni. Az első kérdés az átláthatóságra vonatkozott, ezt nagyon fontosnak tartom. Hangsúlyozni kell a rendelet és az irányelv közötti különbséget. A rendelet az 5A cikkelyben az alapelveket, az igazságos feldolgozást említi, és ugye ez mondja, hogy az adatokat átlátható formában kell feldolgozni, ez hiányzik az irányebből. A 4A cikk az igazságos feldolgozásról szól, de az átláthatóságot nem említi az irányelvben. Értékeljük természetesen, hogy a rendfenntartó szervek számára bizonyos korlátozásokra van szükség, hiszen vannak érzékeny adatok, és így tovább – tehát esetleg egy ahol lehetséges derogációt be lehetne iktatni, de igazából nem értem, hogy miért ne lehetne átláthatóság a rendfenntartási szektor legnagyobb részében. Tehát ez, ezzel mindenképpen egyetértünk. Aztán a bizalmat említették. A prezentációmban is elmondtam, hogy Fontosnak tartom, hogyha az európai intézmények a kölcsönös elismerés közös útját próbálják kialakítani, és hiányzik az adatvédelem akkor, amikor adatcseréről beszélnek, akkor ez így önmagában nem állja meg a hely, helyet. Nagyon fontos tehát a bizalom kiépítése, különben az egyik tagállamban a szigorúbb intézkedések lesznek, a másikban pedig nem, és így nem lehet kölcsönös elismerés. És végül még egy utolsó gondolat, a fragmentáció. Lübály asszony, illetve Reding asszony mind megemlítették azt, hogy az egyszerűsítés, a széttöredezettség megakadályozása a célja ennek a csomagnak, de ahogy mondtam, nem tudjuk azt töredezettséget elkerülni, a rendfenntartás 27 különböző rendszere mellett ott van a magánélethez való jogra vonatkozó irányelv, az adatok megtartására vonatkozó irányelv, ez mind-mind a személyes adatokkal foglalkozik. Hogyan lehet így egyszerűsíteni? Tehát ismét, ismét arra ösztönöznék mindenkit, hogy ezt próbálják erősíteni. Köszönöm. Ez volt az árszó erre az ülésszakra. Köszönöm mindazoknak, akik itt voltak, és előadást tartottak. Nagyon ö, bonyolult téma ez, több figyelmet érdemel ez. Köszönöm a gyakorlati szempontból a téma megvilágítását, köszönöm azt is, hogy tartottuk az időt, Nadja Hirsch és Sean Kelly kollégáimat kérem, hogy vegyék át az elnöki szerepet. 3-4 perc múlva folytatjuk. Köszönöm. Thanks so much.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 Uh, Tisztelt képviselők, uh, parlamenti és nemzeti képviselők, hölgyeim és uraim! Most a uh, mai nagyon érdekes meghallgatásnak a negyedik üléséhez értünk el, és remélem, hogy mindenki betartja az időt. Az Európai Parlamentben most először kaptam ilyet a közembe, és ezt hatékonyan fogom használni, tehát ütögetem vele az asztalt. Nagy öröm számomra, hogy az ITRE bizottság előadója vannak, e, vagyok ebben ennek a nagyon fontos javaslatnak az előadó. 120 lobby fogalmazta meg a különböző aggájait és javaslatokat tett. Most remélhetőleg ennek eredményeként egy jó rendelet fog megszületni. Elsősorban a, a beleegyezés, a kifejezett, explicit beleegyezés, jóváhagyásnak a kérdésével akarunk foglalkozni, a, az a 150 alkalmazottat, 150-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokat érintő szabályok többek között, és a többi. Ma délután az adatkezelők és adatfeldolgozók a magánszektorban és a foglalkoztatási szektorban ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és nagyon fontos, hogy ezt megfelelően oldjuk meg. Az utóbbi hónapokban az adatkezelőnek a felelősség körét kell pontosan meghatározni. Tehát, hogyha például egy kocsi lerobban, akkor nem biztos, hogy a fékgyártóhoz kell fordulni az ember panaszával. Tehát az adatkezelő, az az adatfeldolgozó tevékenységért is felel. Tehát sok szempontból visszatérve a gépkocsi képhez, most akkor megpróbáljuk a különböző szabályokat létrehozni. És ezért az önök visszajelzősei, tanácsai nagyon fontosak számunkra, hiszen remélhetőleg a parlamenti időszak végére 2000 14-ben valóban már egy olyan rendelet áll készen, amely kiállja az idők próbáját. És most akkor a nagyon csinos mellettem ülő előadót mutatom be. Nagy részt, igen, köszönöm szépen a Foglalkoztatási Bizottság részéről számomra is nagy öröm, hogy itt lehetek. Én vagyok a felelős ezért az anyagért és a foglalkoztatási adatvédelemért. Ez a 82-es cikkben szerepel. Az elmúlt hónapokban folytattunk megbeszéléseket cégekkel, szervezetekkel és így tovább célszervezetekkel. Nem kapott akkor a fókuszt az adatvédelem korábban, és ők úgy mindenkit elértek, hogy hoppá, igen, ott is vannak adatok, amik esetleg amik vonatkozásában megfelelő védelmet kell biztosítani, és aztán így lettek, voltak problémák is. A legnagyobb az, hogy a foglalkoztatási adatvédelem kérdését nagyon különböző módon kezelik az egyes tagállamokban, és én is tudom, hogy volt egy tíz, év, volt tíz évvel ezelőtt egy bizottsági javaslat, de az megbukott, mivel nehéz volt a közös vonat találni. Ennek ellenére azt mondtuk, hogy a foglalkoztatottak adatvédelme tényleg nagyon fontos, már csak azért is, mivel az elmúlt években, hónapokban ezeken a területeken is tapasztalhatóak voltak visszaélések, ugye nem tudni, hogy jutottak ezekhez az adatokhoz, és így tovább. Tehát ezt a területet nem szabad teljes mértékben szerültévesztenünk. Így döntöttünk arról, hogy a foglalkoztatási bizottságban tényleg a 82-es cikkre koncentrálunk, és felveszük ezeket az aspektusokat, és így a tagállamok önállóságát is meg tudjuk őrizni, viszont bizonyos minimális standardokat, minimum standardokat mégis be tudunk vezetni. Gondolok itt többek között arra, hogy egy munkavállalónak joga kell, hogy legyen arra, hogy a munkaadó tájékoztassa, hogy milyen adatokat tárolnak vele kapcsolatban arról is tájékoztatni kell, hogy a telekom rendszerekbe milyen adatokat tárolnak, az e-mailekkel kapcsolatban mik maradnak meg, azok a irodák, termek, amelyek ugye nem nyilvánosan hozzáférhetők, tehát ilyen öltözők és hasonló, hogy ott nincs, nem készül kamerafelvétel és hasonló. Tehát ilyen megfelelő védelmi szintet biztosítani kell, ezeken el kell gondolkodni. Aztán az adatvédelmi biztos, amennyiben van ilyen a cégnél, ö, ö, komoly védelmet kell, hogy kapjon, különben nem tudja ugye ellátni a feladatát, szerintem ez is világos, magától értetődő. Egy másik nagy kihívás pedig eh, a munkadók, munkavállalók közötti egyensúlytalanság kérdésének kezelése. Ugye tényleg itt különböző erőviszonyokról beszélhetünk, másik oldalról beszéltünk mind munkadókkal, mind munkálókkal arról, hogy gyakran eh, plusz juttatásokat kapnak bizonyos munkavállalók, Ez nagyon fontos, hogy hozzájárulását adhassa a munkavállaló, amennyiben ezzel egyetért. Röviden, ezt tudtam volna elmondani arról, hogy hol látunk még kihívásokat hogy a 82-es cikk tényleg jól legyen megfogalmazva. Örülök előre is a mai vitának. És bal oldalamon a Német Bundestag belügyi bizottságának ból érkező kollégának adok Szó Stefan Mayernek, tessék önél szó. Nagyon köszönöm. kedves kollégák, asszony, hölgyeim és uram, mindenek előtt hadd mondjak köszönetet azért, hogy beszélhetek önökkel ezekről, vagy erről a fontos témáról. Itt már a korábbi ülésszakok során mondtak ezzel kapcsolatban ezt, azt Németországban, mind a Bundesrátban, mind a Bundestagban zajlanak viták ezzel kapcsolatban. A személyi adatok védelme Németországban nagyon nagy jelentőséget kap. Gyakran nem az államot, az állami szférát kell szabályozni, hanem sokkal inkább a gazdaságot hiszen ott van most ott jelenleg az adatok. Tehát valami határvonal, valami iránymutatás kellene, amely az adatfeldolgozó cégek érdekeit, másik oldalról pedig a felhasználók érdekeit védi ugyanolyan szinten, hiszen a személyi adatok védelme az alapjogi karta 8-as cikk értelmében ugye nem egy izolált téma. A 15-16-os cikkek is elegetetlen részét képezik az alapjogi kartának. Itt azonban vannak még diszkrepanciák. Sok adatvédelmi kérdés csak a fogyasztó oldaláról foglalkoznak. Ez bizonyos esetekben a közelmúltban felmerült nehézségek alapján lehet helyén való. Így például a Privacy by Design, Privacy by Design, by Default két jó opciónak tűnik a jövőbeni adatvédelmi mm, munka szempontjából tervezetben. Nagyon sok szabály azonban terhet jelent a cégek számára. A bizottság itt ugye költséget akar csökkenteni, csökkenti a bürokráciát, szerintem ezekkel a javaslatokkal ezt a célt nem érik el. Különböző információs kötelezettségeket ugyan megszüntetnek, viszont a 14-15-ös, illetve 32-es cikkek alapján új információs és dokumentációs kötelezettségeket fogalmaznak meg. Ezen túlmenően nem világos az sem, hogy hogyan kell, lehet ezt pontosan kialakítani. Véleményem szerint az általános ismert dolgokon kellene információs kötelezettséget megfogalmazni. Nézzünk egy példát erre nagyon széles körűen alkalmazandóak a jelen előírások. Ez például a hogyha a névjegykártyák átkerülnek egy elektronikus rendszerbe, az egy bejelentési kötelezettséget vagy adatvédelmi kötelezettségeket vonna maga után, ez nem igazán jó. Így osztom tehát a német gazdasági szövetségek véleményét, melynek értelmében ez hatalmas plusz terhet jelent, olyat, amely eh, aztán minden érintettet terhelni fog. A jövőben nagyon sok eh, kötelezettség jelenik meg. A kis és középvállalkozásoknak nehézségei lesznek azzal, hogy mondjuk 24 órán belül tájékozódjanak, tájékoztassanak adatvédelmi vonatkozású jogsértésekről. A céges mm, adatvédelmi biztos igen, intézményét csak 250 fő fölött kell befeje, bevezetni. A 10 fős cégek nél szerintem még túl alacsony, át kell tehát dolgozni a jogszabályokat. Egyértelmű különbségtételre van szükség a feldolgozandó adatok és a cég mérete vonatkozásában. Ugye egy új one-stop shop elvet fognak alkalmazni, ez széles körű támogatást kap, azonban nagyon lényeges ez az, hogy az érdekeket figyelembe vegyük. vagyis, hogy most a foglalkoztatókat hatásra hadlai figyelemmel szerintem itt is túl megy a rendelet a szükséges kereteken. Németországban már vannak ilyen adatvédelmi rendelkezések céges viszonylatban, mind a munkadók, mind a munkavállalók az adott céghez, munkakörhöz igazítják az előírásokat, az ilyen üzemi szintű megállapodások egyszerű eljárásokat tesznek lehetővé. Ezek gyakorlati szempontból nagyon magas szintű adatvédelmet biztosítanak az adok-kapok elvet, Veszélyezteti azonban a rendelet javaslat, hiszen ez a 6 per 1 BC pontokban azt szeretné, hogy törvényi kötelezettség szerződés szempontjából lényeges adatokkal, hogy járjanak el, ez került meghatározásra a kollektív szerződések, már nem jelentenének ennek értelmében alapot az adatfeldolgozáshoz Biztosítani kellene tehát azt, hogy a jövőbeni kollektív szerződések, bértarifa szerződések kellő alapként szolgálhassanak. Aztán a hozzájárulási lehetőség megszüntetése a 34-es preambulum bekezdés előszhangban szerintem szintén visszalépést jelent. Tudatában vagyok annak, hogy sok adatvédő üdvözölte a bizottság eh, ezen megközelítését. Én személy szerint ezt még továbbra is rossznak tartom. Legtöbb esetben ez most is csak akkor kerül szóba, hogyha az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozás az adat eh, eh, az a munkavállaló érdekeit szolgálja. Hogyha például plusz újságot, vagy ingyen újságot, plusz egészségügyi ellátást készít a munka, adó, ezek mind-mind kikerülnek ezekből a szabályokból, illetve külön szabályokat kell alkalmazni, de ez nem igazán jó gyakorlati szempontból. Tehát a hozzájárulás az lehetséges kell, hogy maradjon, bizonyos kritikus területeket azonban persze kizárhatunk. Végezetül most még a delegált jogi aktusok számáról szólnék pár szót. Véleményem szerint a 295 cikkben megfogalmazottakkal szemben túl magas a delegált aktusok száma 289-ből 209 esből nem ez derül ki. A rendelet itt konkretizálásokat fogalmaz meg, illetve a bizottság számára lehetőséget ad arra, hogy bizonyos normákat készítsen elő. Ez komoly nehézségeket vet fel. Véleményem szerint a tudatosok számát csökkenteni kell éppen ezért, és a következő hónapokban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket anyagjogi tartalommal felruházzuk. A koherenciájárás is elutasítandó. A bizottság adatvédelmi kérdéseknél alkalmazhat lépéseket és megtilthat más lépéseket. A ez az eljárás mind a felügyelőszerv ellen szól, mint pedig a, a törvényben meghatározott dolgok ellen. A hozzászóló tempója miatt ez a beszéd nem tolmácsolható a kívánt minőségben. Végezetül megemlíteném azt is, hogy a csoportos kereset bevezetésének lehetőségét mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni. Bár mi ezt a magunk részéről elutasítjuk. Az új rendelet kihatásai nem egészen világosak még. Így nehézségek merülhetnek fel Köszönöm figyelmet. Uh, thank you very much, Stephen. Nagyon szépen köszönjük. Uh, betartotta az időt, de a tolmácsok uh, sajnos nem igen tudták követni, és tulajdonképpen az angol tolmács <laughs> egy nagy pohár Guinness-t érdemel ezért az erőfeszítésért. Tehát akkor most egy ö, ö, nagyon erős hölgy, Arika Mann következik, aki a Facebooknak az ügyvezető igazgatója. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm ezt a, ezeket a kedves bevezető szavakat, és hogy meghívták a Facebookot. A tisztelt képviselők mind a nemzeti parlamentökből, mind az Európai Parlamentről. Általános megjegyzéseim lennének először, mielőtt a konkrét kérdőívi kérdésekre térnék. Az megreformált irányelv az az innovációt könnyíti meg, és nagyobb átláthatásokat és ellenőrzést biztosít az internetben. Facebook véleménye szerint lehetséges eh, hogy meglegyen a szabályozás, és ugyanakkor legyen egy eh, jól eh, megélő digitális környezet is. Nagyon fontos a magánélet védelmének, az elszámoltathatóságnak a betartatása, és az adatvédelmi, magánéletvédelmi irányelvben és rendeletben is ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. A kérdések azok szabályozási és adminisztratív költségeket szeretnének könnyíteni, különösen a KKV-k számára. A bizottság a javaslatában úgy, új administratív követelményeket támasztott több mint 250 embert alkalmazó cégek számára és ebben benne van az a követelmény is, hogy minden feldolgozási műveletnek az adatait megőrizzek, ez pedig nagyon költséges és fárasztó terhet jelent mindegyik vállalat számára. A Facebook látja, hogy milyen nehézségeknek kell megközdeni, amikor a növekedés és az adatvédelem normái között szeretnének egyensúlyt elérni. Ugyanakkor a javasolt rendelet még az adatfelhasználók számára védelmet biztosít, ugyan vannak, mi, mi még mindig az internet időszaknak az elején vagyunk, lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy még már a vége felé, de ez, e, e, ebben az időszakban ez nagyon fontos. Mindegy, hogy milyen vállalatokról van szó, kicsiről vagy nagyról, európairól vagy, vagy nemzetiről, ezek nagyon fontosak. Az európai gazdaság szempontjából nagyon fontosak ezek a kérdések, és az Európai Parlament és a bizottság gyakran kifejezte bizalmát a digitális gazdaságban, és pedig, hogy munkahelyeket teremt, hogy a, a társadalmi integrációt elősötők, és stb. Az európai vállalatok például a különböző európai internet cégek vezető szerepet játszanak a világon. Az elkövetkezendő időkben, években a kisebb ilyen vállalkozások az, az európai gazdaság gerincét fogják kéz, képviselni. Kell egy platform modell, ami lehetővé teszi, hogy ezekkel a kezdő vállalkozásokkal együttműködjünk. Optimistán nézzünk az, a kezdő vállalkozásoknak a minőségére, és a Facebook platformot használják, hogy az egész világon a, a vevőket, ügyfeleket elérjék. 2012. januárban úgy becsülték, hogy a Facebook bevétele 32 milliárd volt, ez 15,3 milliárd támogatást jelent, és 232 ezer munkahelyet az EU 17 tagállamában. A második kérdés, hogy az egyablakos ügyöntézés hogyan befolyásolja a tagállamoknak a törvényeit és az adat alanyoknak az életét hogyan lehet befolyásolni a tagállamoknak a jogszabályozat. Mi üdvözöljük az egyablakos ügyintézést, hiszen ez egy nagyobb harmóniát fog biztosítani az adatvédelmi jogszabályokban, és nagyobb jogharmóniát biztosít a magánélet védelmét illetően sokszor a nemzeti és európai adatvédelmi rendszerek és kerete az megkönnyíti az Európai Unióban az adatáramlást. Hadd térjek vissza a KKV-kre a digitális ágazatban. Az európai digitális egységes piac nagyon fontos az e- európai gazdaság szempontjából, és az egyablakos ügyintézés segíteni fog ennek a trendnek a megerősítében. A Deloitte által említett szám, számok mellé szeretnék az Európai Szakpolitikai Központ adataiból hozzátenni. Az integrált európai egységes piacot körülbelül 4 os GDP növekedést fog teremteni, ami 10 éven belül 500 milliárd eurót jelent. Persze mindez attól is függ, hogy az európai gazdaság és a globális piac hogyan fejlődik, de ezek a számok azért érdekesek. Épp ezért az egyablakos ügyintéz, ügyintézőt elsősorban a kkv számára lesz hasznos, és hogyha az jelenlegi széttagoltságot megszüntetjük, akkor az megtakarításokat eredményez a vállalkozások számára, méghozzá 2,3 milliárd eurót jelent egy évben. Ennek az a lehetősége is megvan, hogy a e, nagy nemzetközi szervezetek Európában ruházanak be, és az Európai Unió, az Európai e, Unióban kaphassanak e, jogi megoldásokat. A felügyelő hatóságok szerepét megfelelően meg kell határozni. Bennünket aggaszt, hogy a rendelet tervezetnek a különböző cikkei esetenkénti döntésekhez fog vezetni a rendelet alkalmazását illetően, és ez jogbizonytalanságot fog eredményezni. Eh, és az elszámoltathatóságot sem fogja eredményezni. Épp ezért nagyon fontos, hogy a parlament megvizsgálja a konzisztenciai mechanizmusokat, tehát hogy következetesek lennek, legyenek ezek, és ajánlásokat lehet tenni ezeknek a növelésére. A Facebook Irelandben, eh, Írországban van 2010 óta, és az eh, ír adatvédelmi biztos szabályozza a munkánkat, és minden kötelezettségünket szeretnénk a magánélet védelmét illetően teljesíteni. Persze szorosan egyetműködünk az, az ír adatvédelmi hatósággal, és az ír adva, adat magánélet védelmével kapcsolatos adatvédelmi hatóságokkal együttműködünk, és nem csak a különböző törvényeknek szeretnénk megfelelni, hanem a tör, az adatvédelmi elveknek is. Együtt működtünk az végrehajtás területén is, és az e, ír adatvédelmi hatóság szeptemberi jelentésében azt olvashatjuk, hogy a Facebook e, elkötelezettséget mutat az európai adatvédelmi feladatait illetően változtatásokat javasoltak bizonyos területeken, és ezeket mi szeretnénk megváltoztatni, még két hét hetünk van erre. És és a határidőre befejezzük ezt a munkát. Végül pedig az a kérdés, hogy a technológiai fejlődést hogy tudja követni a jogszabály, és Eh, itt eh, foglalkozni kell a magánélet eh, beépített adatvédelmével, és a különböző termékek és szolgáltatások kialakításánál is ezt figyelmezbe vesszük ezt. A beépített adatvédelem nem veszi megfelelően figyelembe a közösségi hálókat, amikor az emberek egymással akarnak kapcsolatot teremteni és megosztani információkat. Ezek a mi termékeinknek az alapvető jellegzetességei. És épp ezért fontos, hogy a felhasználók dönthessék el, hogy hogyan akarják ezeket a kapcsolatokat megteremteni és megosztani az információkat. Tehát a saját tartalmuknak az urai ők legyenek és ők dönthessék el, hogy kivel osztják meg ezeket a kérdéseket. Egyszerű eszközöket használjuk, használunk ezek céljából, hogy letölthessenek adatokat, vagy kezelhessék azokat az adatokat, amelyeket már a Facebookre fölvittek. Tehát bármilyen információt megváltoztathatlanak, vagy törölhetik. A Facebook hisz abban, hogy az, az embereket információkkal jussa el, hogy milyen eszközöket használhatnak fel, és ezzel biztosítsuk, hogy azokkal osszák meg az információt, akikkel akarják, és hogy a jövőben hogy tudják a magánélet védelmét biztosítani. Ugyanakkor fontos az is, hogy az, a korhatárt is meghatározhassuk, és a kiskorúak sokkal kisebb körben oszthatják meg a saját adataikat, és megvédjük őket 18 éves korukig a nyilvános kutatások, kutatási lehetőséget, keresési lehetőségeket illetően. Tehát az internetet szeretnénk egy jobb helyét tenni, mint ahogy az Európai Bizottság által támogatott más megoldásokban is. És a beépített adatvédelem az üdvözlendő, hiszen nem csak azt csak a technológia által diktált változtatásokat fogja megvalósítani. A bizottság javaslatában is szó van ezekről a kérdésekről, és ez egyetlen módja annak, hogy a jogalkotás a technológiai fejlődéssel lépést tart, és minden új termék és e, szolgáltatás figyelembe veszi a magánélet védelmével kapcsolatos e, implikációkat. Thank you, Erika, for your contribution. Thank you. Köszönöm szépen. Now, um, it's a pleasure for me to introduce to you um, our next speaker. Most pedig bemutatom Alexander Dix adatvédelmi és információs szabadságért felelős biztost Berlinből, Németországból. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és megadom önnek a szót. Mrs. Hirsch for this kind introduction. It's a privilege for me to address Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai és a Nemzeti Parlamenteket üdvözölhetem, illetve azok képviselői. Tíz pontot szeretnék elmondani, illetve egy megjegyzéssel élnek. Először is a bizottság javaslata azt a célt szolgálja, hogy egy magas szintű adatvédelmet biztosítson harmonizált formába az egész Európai Unióban, ez üdvözlendő, és azt hiszem, hogy ebben konszenzus uralkodik. Azonban a 95-46-os irányelv tízes preambulum bekezdésében azt látjuk, hogy a tagállamok harmonizálása, rendszerének harmonizálása nem jelentheti az adatvédelem csökkentését, és azt hiszem, hogy ugyan ennek kell érvényesülnie a rendelet kapcsán, és ezt konkrétan meg is kell nevezni, ki kell mondani a szövegben. Már elhangzott egy példa, Nagyobb rugalmasságra van szükség a tagállamok részéről bizonyos területeken, különösen a foglalkoztatási szektorban, nem csak itt, de különösen itt. A 82-es cikk a rendelettervezetben szerintem túlságosan szűk és túlságosan homályos, hiszen a tagállamoknak megvan az a lehetőségük, hogy a foglalkoztatási szektorban a, a rendelet keretein belül ö, hozzanak szabályokat. Németországban vannak szabályok és kollektív megállapodások, amelyek védik a munkavállalókat, illetve a munkát keresőket és ez meghaladja a rendelet védelmi szintjét. Nem egyértelmű, hogy a, ezek a szabályok érvényben maradnának-e a rendelet elfogadása után. Véleményem szerint a szabályok harmonizálása nem egy lefelé történő elmozdulás kell, hogy legyen, hanem egy javulás, és egyetértek azzal, ami elhangzott Nagyja Hírstől, fontos egy minimum szintű védelem, és ez kell, hogy legyen az üzenet, hiszen a 82-es cikk nem ezt mondja, és ezt tisztázni kell. Aztán a következő megjegyzésem, a különleges intézkedések a KKV-k számára. Nos, látom a bizottság célját, az, hogy speciális intézkedéseket hozzanak a KKV-k számára, azonban úgy tűnik számomra, hogy a kivételek száma, illetve mértéke túlságosan széles körű, túlságosan bő, egy gyakorlati példával élnék, például a gyermekek védelme. Hogyha megegyezünk abban, hogy speciális intézkedésekre van szükség a gyermek adatainak feldolgozásakor, akkor nem látom annak értelmét, hogy ki a KKV-k esetében miért legyenek különleges intézkedések erre vonatkozóan, Például a 8 per 3-as cikk kimondja, hogy beleegyezést kell kapniuk. Az adatvédelmi hivatal esetében egy 250 fős szervezetet írtak elő. Szerintem, szerintem ez mondjuk egy acélgyártó cégre vonatkozna. 250 munkavállaló valahol ketten a adatvédelemmel foglalkoznak, illetve adatfeldolgozással. Itt rendben van, itt ez rendben van, de mondjuk egy orvos esetében öt munkavállalóval, érzékeny adatokkal dolgozik, és mégis nem kell, hogy nem, nem kötelező számára egy ilyen adatvédelmi biztos létrehozása. Aztán, ami az ellenőrzést illeti, üdvözlöm azt, hogy a rendelet tervezet levonta a, szavot, a tanulságot a SWIFT esetből, és a közös ellenőrzést bevezette. Azonban a 22-es és 28-as cikkely nem igazán tartja meg az ellenőrző és a feldolgozó közötti különbségtételt, hiszen a 22-esben az ellenőrző szerepét taglalja, a 28-as cikkelyben pedig a dokumentációt írja elő a kontrollerek, tehát az ellenőrzők és a feldolgozó személyek számára is. A jelenlegi szabályok értelmében a feldolgozó, az adatfeldolgozó jogilag részét képezi az ellenőrzőnek, Tehát mindenképpen egy tisztázást kellene eszközölni, hiszen itt szükség van arra, hogy a felelősséget megtartsuk, és ez ne porladjon szét. a ellenőrzés az adatfeldolgozó között. Aztán, ami a közvetlen marketinget illeti, szerintem egy tájékozott beleegyezésen kell, hogy alapuljon, tehát egy szerződésen, ugyanúgy, mint minden más személyes adat feldolgozása esetében ez az érvényben levő eljárás a hatos cikkei értelmében. Azt javaslom, hogy a 92 illet, cikkest, illet, cikkeit, illetve az 57-es preambulum bekezdést törölni kellene. Aztán a következő megjegyzésem a álnevek használata. Szerintem ez egy nagyon fontos eszköz a magánélet védelmére. Aztán a rendelet és az e-privacy irányelv közötti kapcsolatot tisztázni kell. A 89-es cikk kérdéseket vet fel, a helyet, hogy megoldaná ezeket, az általános keretet, illetve a konkrét másodlagos jogszabályt nem tisztázza, illetve az ezek közötti kapcsolatot elmossa a rendelet tervezett bizonyos intézkedései konkrét internetes kérdésekkel foglalkoznak, míg a másik oldalon az e-privacy irányelv célja nincs konkrétan megfogalmazva. Tehát jobb lenne, hogyha vagy az adatvédelmi szabályokat integrálnánk az elektronikus kommunikációra nézve, ugye ez egy nagy feladat, vagy pedig egy egyértelműbb meghatározást alkalmaznánk. Aztán a következő megjegyzésem, és ezt ugye a spanyol képviselő megemlítette, a rendet és az irányelv közötti kapcsolat, illetve a információszabadságával kapcsolatos szabályok a tagállamokban. Ezek között a kapcsolatot tisztázni kell, hiszen jelenleg ezzel csak egy preambulum bekezdés foglalkozik. Támogatnám azt, hogyha egy egyértelmű utalás történne erre a szövegtörzsben, illetve magában az irányelvben, hiszen ez nem csak az állami, hanem a magánszektort is érinti. Itt nagyon fontos az átláthatóság és az információhoz való hozzáférés. Hogyha jól tudom, akkor lesz egy finn javaslat egy ilyen jellegű intézkedésre, amely kitér erre a kapcsolatra, és ezt egyértelműen támogatom. A nyolcadik megjegyzésem, ahogyan már elmondtuk, az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet vállal a rendelettervezetben, hiszen nagyon sok a delegált aktus, illetve ott van a, a következetességi mechanizmus. Szerintem az európai jogalkotónak kell az alapvető elemeket megfogalmaznia, nem a bizottságnak egyedül, és ez azt jelenti, hogy az adatvédelmi tanácsnak nagyobb beleszólása kell, hogy legyen a megfogalmazandó jogszabályokban. Hogyha jól tudom, az erre vonatkozó munkacsoport egy munkaanyagot hozott létre, amely konkrétan foglalkozik a delegált aktusokkal, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, és gyakorlati javaslatokkal él a probléma megoldását célozva. A bizottság szerepe a következetességi mechanizmusban nem felel meg az Európai Bíróság jogszolgáltatásának, illetve a felügyeleti hatóságok függetlenségének. Ami pedig az egyablakos megoldást illeti, szerintem ez a filozófia csak akkor kivitelezhető, hogyha az egyablakos hatóság vezető illetékes hatóság, és a többi hatóság a személy, a személyi adatokat illetően az egyes tagállamok eltéréseire fölhívja a figyelmet. Lássuk egyértelműen a helyzetet. Nem lesz százszerzelékos a harmonizáció, mindig lesznek olyan területek, mint mondjuk a munkajog, vagy a versenyjog, vagy más területek, ahol lesznek konkrét adatvédelmi szabályok a különböző tagállamokban, és lesznek nemzeti eltérések, és ezeknek hatással kell lenni az illetékes hatóság javaslatára, és nem erő, ez, ez itt utalnék a, a következetességi mechanizmusra. Aztán, ami az adatvédelmi ügynökségeket illeti, szerintem a 34-es cikk, ami az előzetes konzultációt írja elő, valószínűleg szűk keresztmetszethez vezetne, hiszen jelenleg nem, kellő, nem rendelkeznek kellő forrásokkal ezek a hatóságok, és amint a 34-es cikket elfogadják módosítatlanul, akkor csak rosszabbodni fog a helyzet. Ezen kívül nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy amikor egy felügyelő hatóságot beperel valaki, vagy egy, egyik, ható, egyik adatvédelmi hatóság, ellenőrzési hatóság pereli a másikat, ez szerintem nem optimális megoldás. Szerintem inkább pecsétekre és tanúsítványokra lenne szükség, és ebben a tekintetben a 39-es cikkeit is javítani, módosítani kellene. Utolsó megjegyzésem. Technológiailag semleges a rendelettervezet, mégis támogatom Smithers professzor úr javaslatát, miszerint az európai jogalkotónak egy lejárati záradékot kellene fontolóra vennie, hiszen nem marad ez az egész rendelet változatlanul 30-40 éven keresztül, tehát nem csak az értékelésre van szükség, hanem egy ilyen lejárati záradékra is köszönöm. Thank you very much, Alexander. Nagyon szépen köszönjük, Alexander Tehát hallottuk most a Facebook véleményét, és aztán most hallottuk a beépített adatvédelmet is. A következő előadó Armin Dutin, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól adni a szó. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni, készítettem diákat, az időszorítás miatt nem tudtam elkészíteni ezeket angolul, és mm, németül maradtak. Köszönöm mindesetre a meghívásukat, németül szólok a következő témáról. Az EGSZ részéről vagyok itt, a véleményünket nem kérdezték meg az irányelvről, éppen ezért nem is volt tanulmányozó csoport, hát esetre foglalkozó, vagyis munkavállalói szempontból beszélek. Remélem, hogy működik a dolog. Igen. Nagyon sok mindent megneveztek már az előttem szóló, különösen Dix úr, nem egyeztettünk arról ugyanis, hogy mit fogunk mondani de egy dolog még nem hangzott el, legalábbis nem elég világosan. Mi munkavállalói szempontból azt gondoljuk, hogy az adatvédelem elsőbséget kell, hogy élvezzen más dolgok előtt, mint például a belső piaci szabadságok előtt. Tudom, hogy a jelen hatályos 95-ös irányelv igazából ezt a két jogot egyenlőként kezeli, de kérdés, hogyha hova jutunk az adatvédelemmel, hogyha ilyen viszonyból indulunk ki Németországban, az Alkotmánybíróság a népszámlálásra kapcsolatban ezt megfogalmazta, az információs önmeghatározás ról szól ez a határozat Németországban, onnan is érkezem, ez nagyon nagy jelentősége bír. Éppen ezért, ahogy a, az EGSB is ezt kifejezésre juttatta, nagyon lényeges, hogy az adat továbbítás és feldolgozás a az alapjogi karta 8. cikke, illetve az EUMS 16. cikke alapján kell, hogy működjön, és nem pedig fordítva. De egyértelműnek kell elsőbséget élveznie. Aztán munkavállalói szempontból német szakszereti szempontból is meghatározó. Ott a Verdi, az én szakszervezetem is benne van. Mi nagy mértékben a jogi eszközt bíráljuk, tehát hogy ez rendelet, nem elvi ellenzés ez, hanem hogy milyen hatása van ennek. Több minden elhangzott már Meyer úr részéről, például Dix úr részéről, ahol is tisztázni kell, hogy bizonyos szabályok, amelyek nemzeti szinten lehetségesek, azok továbbra is lehetségesek-e vagy nem. Gondolok itt például arra, hogy a 82-es cikk milyen szerepet játszik. Mindez idáig az Európai Bizottság javaslatát úgy látjuk, hogy nincs lehetőség felfelé történő eltérésre, magasabb szintű védelmi szinthez történő eltérésre. És kérdés az is, hogy milyen bírósághoz fordul valaki a végén, amikor egy rendelete került elfogadásra, amely a védelmi szintet határozza meg. Itt most a, az Európai Bírósághoz kell fordulni, vagy pedig a nemzeti bíróságok továbbra is szerepet játszhatnak mint már mondottam, Németországban nagyon komoly követelmények vannak e tekintetben, éppen ezért jobb lenne, hogyha a rendelet helyett irányelv kerülne elfogadásra az adatvédelem témájában. És akkor a végén ugye két irányelv lenne, nem pedig egy rendelet, egy irányelv. No. Ha ez nem lehetséges, akkor az európai ö, jogalkotónak kellene gondolkodni ezen, hiszen nagyon problémás az, hogy a 82-es cikkben megfogalmazásra került, ahogy ezt Dix úr is elmondta, az EGSZB-t azt javasolja, hogy itt a rendelet alapján, vagy valahogy ilyen, így fogalmazzuk meg a dolgokat, melynek értelmében felfelé történő eltérésre van lehetőség ezen túlmenően a tagállami ö, szabályokra, az áradék megfogalmazására is szükség lehet, ahol általában az áradékokkal dolgozunk, gondolok itt az egészségügyi és hasonló vonatkozású adatokra. a beleegyezési különleges szabályok vonatkozásában Mayer úr ellentétes a véleményem, sok mindenben értünk itt, nem? A bizottság én szerintem e tekintetben nagyon jó ö, megfogalmazást talált a 7-es, 25-ös, 34-es cikkekre, mivel foglalkozó munkaviszonyban eleve egyfajta függelmi viszonyról van szó, nem pedig egy jogúak viszonyáról. A tanácsi munkacsoporti vitát aggódva követjük, melynek értelmében a bizottság által javasoltakat szépen átfordítják, megfordítják olyan javaslatok születnek itt, amelyek azt mondják ki, hogyha hogy, hogy mi a teendő olyankor, amikor önkéntes beleegyezés történt. Itt a tanácsi munkacsoportban szerintünk egy kis kaput alakítanak, most ki elutasítjuk. Aztán a céges, cégen belüli adatvédelem is fontos kérdés. Jetzt. Ähm, das Thema des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Nos, tehát céges adatvédelmi megbízott, hogyha 250 főből indulunk, akkor 60% kikerül ebből kérdés az, hogy milyenek az egésznek az értelme, a nagy részt kizárjuk, mi eurostatos statisztikák alapján számoltunk, hogy milyen cégekben dolgoznak, mekkora cégekben dolgoznak Európában a munkavállalók. Németországban ez azt jelenteni, hogy az eddig az, e, ahol eddig volt adatvédelmi biztos, ott most 90%-ban nem lesz, tehát alássák itt az egész rendszert. Azt is tisztázni kell, egyértelművé kell tenni, hogy az adatvédelmi biztos függetlenségét biztosítsák, egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy felmondás alól védelmet kap ő akkor is, hogyha már nem ebben a funkcióban dolgozik, ugyanúgy, mint az üzemi tanács tagoknál védelmet kell biztosítani olyankor, amikor lámutatott arra, hogy hol a probléma, továbbképzésre van szükség, ezen túlmenően nincsen tájékoztatási kötelezettség a munka adó irányába. Itt 20 fős értékből indulunk ki, ez a német érték. Szerintünk ebből kellene kiindulni, vagy pedig olyan határokat kellene megfogalmazni, amely a, az, a munkavállalói képviselet amelyek a munkavállalói képviselethez is kapcsolódnak, ez különböző szakszervezeti tömörülések javaslata német részről. Aztán vannak más adatok, mint az egészséggel kapcsolatos adatok, vagy pedig a szakszervezeti tagság. Itt még vannak hiányosságok, Véleményem szerint az ilyen egészségügyi adatokat ki kell zárni a felmondási lehetőségek okokból, szakszervezeti tagság hasonló, biometriai adatok, alkohol, drogteszt, különböző egészségügyi kérdőívek, ezeket mind ki kell zárni innen, és azt is biztosítani kell, hogy a nem jogszerű úton beszerzett adatokat ne lehessen felhasználni. Itt sok minden nincs benne a rendelt javaslatban, és akkor a kérdés az, hogy melyik jog irányadó. Itt újra felmerült tehát ez a irányelv versus rendelet probléma. Kicsit túlcsúsztam az időn, úgyhogy ezen át is ugrok. Számunkra nagyon fontos az is, hogy az érdekképviseletek, szakszervezetek megfelelő védelme is megvalósuljon. One Stop Shop nem vezethet ahhoz, hogy gyengítsük a szakszervezetek, illetve az adatvédelmi biztosok szerepét. Nem szabad lehetőséget biztosítani arra, hogy itt találássunk bizonyos lehetőségeket, rendelkezéseket, hogyha az európai rendelet nagyon komoly standardokat határoz meg, akkor ettől nem kell tartani, viszont attól tartunk, hogy nem lesz ez a helyzet néhány tagállami rendelkezés erőtesebb. Ezen túlmenően az Európai Üzemi Tanács részvételét szeretnénk, hogyha határokon átnyúló dolgokról van szó, csoportos kereset, máshogy látjuk a témát, mint ahogy Májer úr mondta, szerintünk felesleges úgy a hogy ő javasolta. Aztán a delegált jogi aktusok is megemlítésre kerültek, erre át, ezt, ezt átugrom. KKV-kkal szintén foglalkozni kell, ezzel kapcsolatos privilégiumok, máshogy látom, mint ahogy többen elmondták, nem igazán látjuk, hogy miért kell, hogy különbség legyen a tekintetben, hogy most 2050-nél több vagy kevesebb munkavállaló dolgozik az adott cégnél. Amikor itt éneklik a KKV-k nagy hibnuszát, akkor ugye nem lehet az, hogy a foglalkoztatottak munkavállalói jogait megsértsük, az outsourcing kihelyezésről, vagy kihelyezéssel is ugye aláshatnak bizonyos szabályokat, ide kellene egy tényleg jó szabály erre, és ezt ki kell igazítani. Köszönöm. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Um... Köszönöm. Következő előadónk Barkésius úr az Amsterdami Egyetem Információs Jogi Intézete részéről. Arra kérném, hogy tartsa be a 10 perces hozzászólási időt, mivel 18.45-en nincs tolmácsolás, és még van három ö, kérdés is, amelyel ö, szívesen foglalkoznánk tolmácsolással. Tessék! Good evening, ladies. Szeretettel üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Egyre később lesz, és ezért egyszerűen fogok fogalmazni, csak két megjegyzésem lesz. Az egyik az technikai jellegei, a második pedig egészen könnyű lesz. Először is szeretném a személyes adatoknak a meg fogalmát szeretném, hogyha jobban adaptálnák, és ennek benne kellene, bekerülne kelleni a rendelet hatájába. Még akkor is, hogyha nem tudja névhez kötni az információt a vállalat. Ez itt egy technikai jellegű kérdés, ezt majd részletesebben is megbeszéljük. A második pedig könnyű, hogy mik a követelmények. Tehát az első kérdést illetően, a, be, a jóváhagyást illetően e, a második kérdés a jóváhagyással, beleegyezéssel kapcsolatos. Az első, az egész rendeletben a meghatározás, hogyha nem személyes adatokról van szó, akkor a rendelet nem vonatkozik ide. Nem tudom, hogy itt a, a, a dián lehet-e játni, de minden esetre arról van szó, hogyha egy szemét az információn keresztül ki lehet szemelni, vagy ki lehet egy csoportból emelni, akkor ezt is személyes adatnak kell tekinteni. Jelenleg ez valószínűleg megfelelő értelmezése már az irányelvben, az, a 29-es cikk eh, munkacsoportja ezt már évek óta mondogatja. Ha jól tudom, akkor legfelsőbb bírósági határozatok is ugyanígy látják ezt, tehát ezért ezt jó lenne határ, hangsúlyozni a rendeletben. Tehát inkább a hangsúlyt kell eh, helyezni, mint egy új eh, dimenziót adni ennek. Néhány példát szeretnék hozni, eh, hogy a relevancia tényezőt láttassuk az interneten nagyon részletes profilokat tudnak kialakítani, ugyanakkor a vállalatok nem biztos, hogy akarják, vagy szükségük van egy személy nevére ahhoz, hogy egy profilt kialakítsanak. Mindez 10-20 évvel ezelőtt nem volt lehetséges, és most már nem szükséges még nevet sem hozzárendelni példát hoznék erre, ez pedig az úgynevezett behavioral advertising, eh, tehát például a, a, az ad, a felhasználóknak a viselkedését eh, fogják eh, megvizsgálni, tehát ez a viselkedés alapú célzás, például egy kuki keresztül, vagy, vagy pedig a, az új lenyomatokat illetően, ezek a mostani technológiák, amelyeket felhasználtak ehhez tíz év múlva lehet, hogy egészen mások lesznek. Ezek a profilok nagyon részletesek lehetnek. Tegnap például láttam egy olyan vállalatot, amely profilonként 70 ezer jellemzőt tudott szolgáltatni, de nem tudtak nevet hozzárendelni nem azt javaslom most, hogy az ilyenfajta ö, viselkedést ö, meg kellene tiltani, de hogyha ez kívül esik a rendelet hatájából, akkor tulajdonképpen semmilyen szabályt nem lehet rá alkalmazni. Hogyha ezek a profilok benne vannak a rendeletben, akkor legalábbis a ö, beleegyezésnek a követelménye benne lesz, meg az átláthatóság követelménye. A diákon E, e, az ilyen viselkedés alapú célzást e, kereső, célzásokkal foglalkozó vállalkozásoknak a az egyik profilját látják, tudják erről a szeméről, hogy két gyereke van, hogy 29 éves, mi a kódja, ahol, annak a városnak, ahol lakik, és hogy mennyit keres, 150 ezer dollárt egy évbe például, és az egyetlen információ, ami hiányzik, vagy amit ők leváltak, az a név és ez a fajta illusztráció, tehát ez a fajta profilozás az, aminek a bele kellene a rendelet hatája alá kerülni. Van egy marketing cég, amely egy okostelefonnak a hely meghatározó adataival rendelkezik, néhány évben belül IP címekkel is rendelkezhetnek majd, de hogyha tudják ezeket a hely meghatározó adatokat, de a nevet nem, akkor ilyen, ilyen térképeket is rajzolhatnak és ehhez rendelnek 70 ezer jellemzőt. Épp ezért mondom, hogy jobb, hogyha erre is vonatkozik a rendelet. Tehát ez nem tiltás, hanem általános átláthatósági, aranyossági szabály. Ez volt az első kérdés, majdnem a végén vannak. Még egy kis részletre fontos van. A 24-es preambulum bekezdés a különböző profilokat írja le, kicsit átfogalmazva az online azonosítók, mint a kukik, lehetségesek kuk, profil, profilozásra. Az utolsó mondat az összezavarja az embereket, de hát ezt néhány héttel a jelenlegi javaslat előtt tették hozzá, és a megfogalmazás az eléggé zavaros, de én azt javaslom, hogy ezt az utolsó mondatot töröljék. Jó, ez volt a technikai jellegűbb megjegyzésem. A, tehát az olyan információ, amely e, megkülönböztet egy embert, az a rendelet hatája elá kell, e, hogy kerüljön. Ezt már, mint mondtam, a 29-es cikk munkacsoportja is már évek óta ezt mondja. A második kérdés pedig a beleegyezés szentjének a csökkentése. Kérem, ne csökkentsék. Nyilvánvalóan beleegyezést kell adni, jól tájékozott beleegyezést, és ennek tükröznie kell az ember, az egyénnek az óhajait. Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy a hallgatás vagy a tétlenség az beleegyezést kell, hogy jelentsen az interneten, de ez a jelenlegi javaslat szerint nem létezik, és szerintem így is kellene maradnia. Tehát, hogyha a követélményeket a jelenlegi formájukban megtartják, akkor egy elrejtett billentyű, amely után az áll, amely alatt az állt, hogy elfogadja ön az új feltételeinket, ez most egy idézet, amely a jelenlegi javaslat szerint nem működne, és szerintem nem is szabad, hogy működjön, tehát a követelményeket a jelenlegi szinten meg kell tartani. Nyilvánvalóan a, a 26-os preambul bekezdést is hangsúlyozjuk, amely e, azt jelenti, hogy az hallgatás vagy a tétlenség az nem jelent beleegyezést. Tehát ezt így kell megtartani. Összefoglalásként lehet, hogy az első pont az egy kicsit bonyolultabb van, tehát az információt fel lehet arra e, használni, hogy egy szemét kiemeljenek, kiszemeljenek, és ennek a, benne kell lenni a rendelet és a rendelet hatájában, van, és a másik pedig, kérem, ne csökkentsék a beleegyezésnek a szintjét, hiszen a jelenlegi javaslat nagyon jó. Köszönöm a figyelmet. Hogyha nem tudjuk most megbeszélni a kérdéseket, akkor e-mailen keresztül megteszem. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Fredrik ezeket a gondolatokat, és most nézzük. Kérjük, hogy azok, akik kérdéssel rendelkeznek, azok tegyék azt föl. Konstantin von Nax kapja meg először a szót maximum két percre. Köszönöm, köszönöm ezeket az értékes hozzászólásokat. Rövid leszek. Mindenek előtt el szeretném mondani, hogy üdvözöljük azt, hogy a rendelet Európán kívüli cégekre is vonatkozik, hiszen ez a Facebookra és más szociális hálózatokra tekintettel különösen fontos. Dix úrhoz lenne így egy kérdésem ezzel kapcsolatban. hogy látja a profilozási szabályokat, illetve lát itt javítási lehetőséget még. Köszönöm. Azt javasolnám, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és utána egyben lesz válasz. Következő hozzászólónk szintén Németországból, Gerold Reichenbach, tessék. Köszönöm. Hadd bocsássam előre, hogy én is osztom azt a véleményt, <clears throat> ahogy többen ennek hangot adtak a pódiumon is, hogy a személyiségi jogokból levezetett adatvédelem nem szabad, hogy szembe kerüljön, illetve igen, szembe kerüljön a szabad áramlási joggal, az összes alaptörvényben szerepel az, hogy az emberi méltóság az igenis érinthetetlen, de az összes alkotmányban szerepel, de az üzleti modellről nem mondják ki ugyanezt, hanem a csoportos keresetet illeti nagyon lényeges kérdések ezek is. A profilozás területén igenis sok minden történik, amit, amihez maga az érintett személy nem is igazán fér hozzá. Ehhez kapcsolódik aztán egy kérdés is, professzorhoz, hogy mi, hogy látja annak a jövőjét, amit elmondott. Két év arról volt szó, hogy identifikálás nincs is lehetőség, most azonban már igenis ilyen személyre szabott modelleket látunk. Kérdés, hogy ez az anonimátétel, illetve használata milyen szerepet játszik ebben az összefüggésben, és adatvédelmi szempontból játszhat ez szerepet. Aztán végezetül úgy gondolom, hogy a 82-es cikkben, amiről miről szóltak, arról kell, hogy szó legyen, ahogy ezt látjuk Európában is, nagyon különböznek a, külön, a munka viszonyok, jogi rendelkezések az egyes tagállamokban. Az, hogy ilyen, csak egy alapértéket vezetnénk be az irányelvbe, és felfelé történeltérés lehetséges lenne, szerintünk az tükrözi a realitást. Németországban is van lehetőség ilyen kivételekre. Tehát a felfelé történő eltérésre mindig van lehetőség. Nagyon észszerű, nagyon jó ez hogy megfeleljünk a nemzeti különbségeknek, és hogy ne ö, térjünk el. Thank you very much. Köszönöm szépen, és most nézzük a lengyel szenátustól Mikkel Szavarinszki kapja meg a szót. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, chciałem przyłączyć się do... Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr! Szeretnék egyetérteni Alexander Dix úrral, illetve Armin Dütin úrral, valamint a Bundestag két képviselőjével. A rendeletnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, mely szerint a nemzeti jogszabályoknak elsőbséget kell élvezniük az európai jogszabályokkal szemben, akkor, hogyha ez a panasztevő személy számára kedvezőbb helyzetet teremt. Egyébként egyszerűen csak az a jogászok munkáját nehezítjük. Nagyon fontos a kollektív keresetek esetében az, hogy a nemzeti jogszabályok elsőbséget élvezenek az európai jogszabályokkal szembe, hiszen nem az európai jogszabályok szerepe az, hogy az emberek jogait csökkentse, ezt növelni kell. Még két hozzászólás van, mivel elszaladt az idő, Kérem, hogy tartsák meg az időt. Batet asszony Spanyolországból az egyik, aztán Zippel asszony, tessék. Muchas, muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm. A tartalmat illetően kiváló panelt hallottunk, és nagyon hasznos volt az információ, különösen a német álláspontot illetően. Nos, a védelmet illetően, e, és pedig a beépített adatvédelmet illetően voltak fenntartásai, de azt hallottuk, hogy ez alapállásban nem mindenki számára nyitott, vagy zárt is lehet, és aztán kifejezetten megnyitották, és más kérdés, technikai kérdéseket vetettek föl. Ezt meg lehetne oldani, és ez nagyobb jobb biztonságot adna a felhasználóknak, és a magánélet védelmét is jobban biztosítaná. Nagyon érdekelt az a vélemény, hogy ez a vállalkozásoknak 90%-át eh, eh, érinti ez, és szerintem eh, nem a küszöböt kellene megváltoztatni, tehát a foglalkoztatottak számát illetően, hanem másfajta kritériumot alkalmazni. tehát olyan KKV-kkal kapcsolatban, akik például nagyon érzékeny, bizalmas adatokat kezelnek. Egyetértek, azzal az előadóval, aki a, az állampolgárok védelmének hatékonyságát hangsúlyozta. Köszönöm, rövid leszek. Hogyha a munkavállalók hozzájárulása kikerül, azt jónak tartom, hiszen a megnevezett példák nem kizárólag a munkavállaló előnyére történnek. Néhányan aztán nem merik elutasítani az ajánlatot, mivel attól tartanak, hogy ebből hátrányuk származik. Éppen ezért nagyon jó szerintem, hogy ez a követelmény kiessék. Aztán a bürokrácia csökkentés, és hogy jaj, hogy ne legyen ö, költségnövelés. Ez reflexzerűen jön ez a követelés olyankor, amikor ö, ilyen témákról beszélünk, és akkor mindenki nagy, nagy egyetértéssel bólogat. A kérdés az, hogy a polgárok az emberek szempontjából miért nem nevezi meg ezeket a témákat senki, a bürokrácia növelése és a költségek növelése. A Facebooknál biztosíthatom a ö, beállításokat, ezt jól át kell olvasni. Hogyha bemegyek a boltba, meg kell néznem, hogy nincs -e ott, és kártyára fizetek, hogy, hogy hogy, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy felhasználják az adataimat. Aztán egy online bevásárlásnál csinálni, meg kell nézni, hogy milyen, pontosan milyen feltételek vannak. Ha hitelkártyával fizetek, kérdés, hogy felhasználják-e az adatokat másra. Tehát a folyamatos vizsgálatból egyszer nem kerülök ki, de ez... Tehát senki nem akar a bürokráciát növelni a cégeknél, de az adatvédelem is pénzbe kerül, azt is látni kell, és végre el kell jutnunk oda, hogy egyértelművé váljon, ahogy többször hallottuk ezt ma, hogy az adatvédelem a, egy verseny előny is lehet. Ma délelőtt először arról beszéltünk, hogy az adatvédelem nem olyan, mint az időjárás, hogyha jó idő van, akkor teszünk valamit, ha nem, akkor nem hanem ez igenis alapvető jogok köré tartozik, meg kell nézni, hogy ez mibe kerül. Aztán azt is látni kell, hogy a polgároknál ugye mindig növelkednek a költségek, csökkennek a bevételek, nem szabad tehát, hogy egyensúlytalanság legyen a fogyasztók és a cégek között. Köszönöm. Okay, thank you very much. So now we will... Nagyon szépen köszönjük és nem minden kérdést válaszoltunk ugyan meg, de összefoglaljuk most, azért balról kezdjük. Egy kérdésre válaszolok. A, ez pedig a jövőt illető kérdés. Legalábbis ezt a kérdést hallottam, hogyha nem jól hallottam, akkor megvitathatjuk majd. Nos, tehát az egyéni profilokat illetően mi legyen a jövő? hogyha törvényekről beszéljük, akkor úgy mondanám, hogy ezek a profilok normálisak lesznek tíz év múlva, hogyha itt most a technológia jövő, jövőjéről beszélünk, az adatfeldolgozásról. Nos, mi lesz akkor a törvénynek a jövője? Azt hiszem, hogy könnyebb lesz a rendeletnek a, az alkalmazása, hogyha a singling out, tehát a kiszemelés kifejezést hozzáteszik. Tehát ezek a szavak segítenének. Köszönöm. Ja, nur kurz uh, zu der Bemerkung. Csak röviden a lengyel képviselő szavaihoz szólnék hozzá. Nem szeretném, hogy félreértsenek. Az európai szabályozás vezethet ahhoz, hogy adatokat határoznak meg, ami aztán vonatkozik majd mindenkire. A politikai vélemény itt az, hogy nem szabad megakadályozni azt, hogy egyes tagállamokban jobb szabályozás legyen. Nem szabad, hogy előálljon az, hogy bizonyos tagállamokban alásnak bizonyos szabályokat EU-s rendelettel. Ez politikailag erről van szó. Itt most nem arról van szó, hogy a munkavállalók nem akarnának EU-s szabályozást, lehet, hogy a tolmácsolással függ össze a dolog, de az volt a benyomásom, hogy mintha ez lenne a politikai irány, ami pedig a spanyol képviselő megjegyzését illeti, annyit szeretnék mondani, hogy igen, bele kell menni majd ebbe a témába. A német jogszabályok sem statikusak, hanem bizonyos kritériumok vannak bizonyos személy számtól, ahol is adatcserélik, van, ahol több, van, ahol kevesebb. Vagy ezzel foglalkozunk, vagy például megnézzük azt, hogy amit Ausztria vetett fel az EGSB-ben, melynek értelmében bizonyos szabályok a céges képviseletekre vonatkoznak, ezt is lehetne alkalmazni, tehát az ilyen céges érdekképviseletekre is ezt is lehetne alkalmazni az adatvédelem szempontjából.